Good afternoon, everybody. Köszöntök mindenkit. Kedves kollégák, vendégelőadóink. A mai témában, a Költségvetés Ellenőrző Bizottságban Örülök, hogy most ezt a meghallgatást megtarthatjuk. Én vagyok az első részért felelős a meghallgatásnak, és utána majd az elnök asszonytársammal váltjuk egymást. A mi bizottságunkban a pénzügyi érdekek védelme az Európai Unióban folyamatos téma, és ma délután örülünk, hogy ezt most három új aspektusból megvizsgálhatjuk Ebben kilenc kiváló szakértő fog minket segíteni ma. Üdvözöljük őket. És általában egy témához egy előadó, két társelőadó van, és összességében tíz szakember van jelen. A tényfeltáró újságírás a demokrácia egyik alapvető eszköze angolul watchdog szerepe van, így szokták mondani. Annélkül, hogy túlozni akarnék, azt láthatjuk, hogy a watchdogok újabban egyre jobban harapnak, kevesebbet ugatnak, és könnyű rámutatni arra, hogy szerintünk ki a bűnös, írni valakiről néhány régalmazó, rágalmazó szót. A korrupció vágyát felvetni. Ezért tisztázni kell, és erre szolgál a mai eszmecsere, hogy a politikusok és a szakemberek, újságírók, NGO-k jelenlétében erről egyeztessünk, hogy hogyan kell meghúzni a vonalat a rágalmazás és a tényfeltárás között. A tényfeltáró újságírás engem mindig fascinált, lelkesített. Nagyon komoly munka, be kell gyűjteni a nehezen beszerezhető információkat, ezeket értékelni, szembesíteni kell, és különösen nem könnyű a, a mainstream ö, politikával, gondolattal szembe menni egy-egy adott ügy érdekében sok megfélemlítéssel jár ez a hatalommal rendelkezők részéről. A világ szeret fekete-fehéren látni, a fényfeltáró újságírás pedig árnyalatokat tár föl. A demokratikus Európának azonban nagyon fontos pillére, hogy egy demokratikus rendszerben mindenkinek legyen felelőssége. És a morál az üzletemberek, a politikusok között ne romoljon le, mint ahogy az tendencia szerűen gyakran előfordul. Ez már egy filozófiai kérdés szinte, mert most mi politikusként a saját moralitásunkról beszélünk, a saját magatartási kódexünkről. Érdekes lenne az újságírók magatartási kódexéről is beszélni. Sokszor elhangzik, hogy a hatalommal nagy felelősséggel, és ez a politikára és az újságírásra is egyformán igaz. Nézzük, mi a mai program. Három panelben fogunk eszmét cserélni. Az elsőben a tényfeltáró újságírás helyzetével foglalkozunk az Európai Unióban. 2012-ben a Költségvetési Ellenőrző Bizottság tanulmányt iratott erről a témáról, és szeretnénk ezt most felfrissíteni és megadni a szakmában dolgozóknak azt, hogy frissítsék az emlékezetünket, bővítsék a tudásunkat, tegyék azt napra készé. És akkor be is mutná, mutatnám az előadóinkat, akik itt ülnek mellettem, Ayla Sander és Jávor Benedek lesznek a vendéglátók. Jávor Benedek fog először majd megszólalni, hogy az első panelt bevezesse. Köszönöm szépen! a jogasszony. Köszönöm mindenkinek, aki eljött erre a mai meghallgatásra, amely azt hiszem nagyon jókor zajlik. Ma ugyanis manapság a demokrácia nagyon sok kihívással néz szembe Európa szerte, és persze a világban autoritér tendenciák uralkodnak a demokratikusnak mondott rendszerekben is, és egy ilyen helyzetben a demokratikus rendszerek hitelessége, az alapelvek megvédése nagyon fontos. Az, hogy a, kormányt ellen, a kormányokat ellenőrizni lehessen, legyen ennek módszere, eszköztára, hogy ne hajoljon el az autoritér rendszerek irányába, ehhez szükség van az átláthatóságra, elszámoltathatóságra, korrupció ellenes küzdelemre, és persze a tényfeltáró újságírásra, és általában a pénzügyi érdekek védelme hivatalosan is ugye ami feladatunk ebben a szakbizottságban. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy az európai adófizetők pénzének átlátható felhasználása, látható célok érdekében való elköltése alapvető felelősségünk, és nem csak szűk értelemben próbáljuk itt ellenőrizni a kiadásokat pénzügyi értelemben, hanem általános értelemben is. Bizottságunknak fontos az, hogy a demokratikus ellenőrzés elvét is fenntartsa. A mai meghallgatáson hallani fogjuk, hogy egyes szervezetek hogyan látják el feladatukat abban az intézményi hálózatban, amely ezt szolgálja. Néha az tényfeltáró újságírós, kap, újságírás kapcsán elhangzik, hogy, hogy a korrupció, a közpénzek eltulajdonítása, feltárásakor ők túl játszik a, játszák a szerepüket, ez elvileg ugye a törvény és szervek szerepe lenne a rendőrségé, az elhárításé. De ez szerintem, aki ezt gondolja, az teljesen ö, elfelejti, hogy a köz által gyakorolt ellenőrzés nem bízható kizárólag az állami szervekre. Egy jól szervezett demokratikus társadalomban a közellenőrzését is a hatalom megosztása elvén kell végezni, és vannak persze az államnak is belső ellenőrzési és végrehajtási funkciói is, de nagyon fontos szerep jut ebben a sajtónak, a NGO-knak, az egyes polgároknak is. Tehát csak összefogva ezek együtt érnek valamit, és egyes személyek, csoportok, érdekcsoportok korrupcióját csak úgy lehet feltárni és a közérdekét érvényesíteni, hogyha ezek a, a civil és nem civil ágok összefognak. Vagy legalábbis léteznek valamennyien. Elhangzott, hogy bizottságunk már jó pár évvel ezelőtt iratott egy tanulmányt a fel, tényfeltáró újságírás működéséről, arról, hogy az EU pénzügyi érdekeit ez a tevékenység hogyan támogatja. Az erről megírt jelentés eddig is hatékony eszköz volt, erre tentő szerepe van annak, hogy van ilyen tényfeltárás, ugyanakkor a, az információ szabadságára vonatkozóan a tagállamok már elég sokféleképpen szabályozzák a fő alapelvet annak a részleteiben, és nagyon ágas-bogas ez a jogi labirintus, amelyben egyes whistleblowerek néha tényleg elakadnak. A tényfeltáró újságírás ráadásul nagyon drága újságírói műfaj, nagyon sok munkaórát igényel, és a gyorsan változó médiapiacon nehéz megőrizni ezt a szakmát szinte már, csak azok az újságok képesek erre, akik ezt tudatosan akarják, fontosnak tartják, és persze innovációra is szükség van arra, hogy hogyan lehetne a tényfeltáró újságírás szélesebb körűen támogatni, függetlenségét megőrizni. Ma különböző aspektusokban megvilágítva fogjuk látni a témát. Újságírók maguk is jelen vannak, és majd beszámolnak lehetőségeikről, nehézségeikről, az NGO-k is, de gyakran azt látjuk, hogy az intézmények, a politika ezekre az újságírókra, NGO-kra, mint kényelmetlen szereplőkre tekintenek, akik csak bonyolítják az életünket. Én ezzel nem értek egyet, politikusként mondom ezt, mert hosszú távon ugyanazokért a célokért dolgozunk, mindannyiunk célja azt, hogy participatív demokrácia, valóban demokrácia érvényesüljön. Sok politikus ennek bizonyos részeit szereti csak művelni. Én azon vagyok, hogy ennek valamennyi aspektusa folyamatosan gyakorlat maradjon. Köszönöm szépen, Jábor úr! Akkor az első panel felszólalói következnek. A tagállami helyzete a tényfeltáró újságíróknak. Először Brigitte Alftert fogom szólítani, aki a journalismfund.eu újságírója. Megadom a szót. Tíz percben kérjük valamennyi előadónkat, hogy próbálja kifejteni gondolatait, hogy legyen utána még idő a kérdésekre válaszok. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Igen, újságíró vagyok. Eredetileg helyi szinten dolgoztam, Németország és Dánia között a határvidéken, ahol gyakorlatilag miután nem ö, féltem Brüsszeltől, ezért ö, elkezdtem a brüsszeli cikkeket ö, én magam megfogalmazni, és aztán szép lassan egyre közelebb kerültem Brüsszelhez, míg végül a Dán sajtó egyik brüsszeli munkatársává lettem. A tényfeltáró újságírás témájáról szeretnék ma beszélni. Az a szervezet, amelynek ma dolgozom, olyan feladatokat vállal magára, európai megközelítésből szeretné támogatni a tényfeltáró újságírást. Jelenleg egy úgynevezett hálózat alapú társadalomról beszélünk, kutatók is ezt így nevezik, az Európai Unió ennek nagyon jó példája, ugyanis nem nemzeti keretek között gondolkodunk ma már, egész egyszerűen azért, mert nem tudjuk megoldani a problémákat sem nemzeti megközelítésből, és az újságírás is ehhez alkalmazkodik, az új technológiák is ezt segítik, de az igazi innováció az újságírás területén a technológiához köthető, de ugyanakkor mégiscsak emberek végzik továbbra is ezt a munkát. Tehát én látom, hogy mindenféle országokból érkező újságírók jönnek Brüsszelbe, és megpróbálják ezt a újságírói hálózatok kialakítását kidolgozni. Nagyon leleményesek ebben, és nagyon tetszik ez a fiatal újságíróknak. Tehát rengetegen vannak azok az újságírók, akik ma kis és kisebb-nagyobb csapatokban hálózatokban dolgoznak együtt. Ilyen a kollaboratív együttműködésen alapuló újságírás is, amiben én is nagyon is hiszek, ugyanis, hogyha úgy gondoljuk, hogy az európai ügyeket megfelelőképpen akarjuk közvetíteni, Hát akkor európai léptékben kell gondolkodni. Én nem beszélek magyarul, nem beszélek csehül, egész egyszerűen nem is tudja egy-egy ember másként megvalósítani ezt az együttműködést, mint hogyha ö, keresünk olyan kollégákat, akik jobban ismerik a helyi helyzeteket. Tehát ez egy hatalmas infrastruktúrális újítás. Az, hogy megnézzük, hogy milyen változások jellemzik a szélesebb képet, az igaz, hogy az újságírás nem mindig megfelelőképpen fizetik meg, főként a tényfeltáró újságírás, ami valóban forrásigényes. Én azonban úgy látom, hogy a média és általában az újságírás jelenleg az elmúlt néhány évtizedre visszavezethetően, vagy visszamenően elég jól működik. Azért most már vannak felhők is, a média egyre többet, egyre több pénzt szed be a reklámokból, és aztán ezzel az újságírás támogatja. De most egy kicsit máshogy néz már ki a helyzet, ez a hagyományos képhez képest, ugyanis egyre inkább szabadúszókká válnak az újságírók, mert a média kell, hogy a tartalmakat elvigye a fogyasztókhoz. Újságíróként ugyanakkor persze mi az újságírásra próbálunk odafigyelni, és még ebben a válságos időszakban is tovább visszük a szakmát, megpróbáljuk hozzáigazítani a nagy kihívásokhoz, ehhez a nemzetközi térben való mozgáshoz hozzáalakítjuk. Amikor erről beszélek, és a kollégákkal is sokszor gondolkodunk közösen erről a kérdésről. Nem csak az a probléma, hogy a média hogyan fizet ki bennünket, ugyanis, hogyha nincsen fizetésünk, akkor nem tudjuk kifizetni a lakbért sem. Nos, az, hogy ma már az újságírók nagy része már nem nemzeti alapon, nemzeti öm, öm, reklámok, öm, reklámbevételekhez köthetően alkalmazzák, Ma már innentől kezdve sokkal nemzetközibbé vált a saját munkánk is, tehát sokszor például, ha csempész ügyeket derítünk fel, akkor határokon átnyúló munkára van szükség. A következő szlájdom azt mutatja, hogy hogyan tudjuk lefedni egész Európát. Amikor itt Brüsszelben dolgoztam, 8 évvel ezelőtt, Nos, hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy azért elég sok újságíró dolgozott itt, Úgyhogy Brüsszelből a tagállamokba ö, áramló információkat ö, mi fettük le, mi küldtük el, az, és a, az újságíróknak ö, lehetősége volt arra is, hogy ö, tényfeltáró újságírást végezzenek az európai szintről, az európai döntéshozatali szintről, az intézményekről tájékoztattunk a nemzeti médiában. Ami egy kicsit problémás, és ahol biztos, hogy határon átnyúló együttműködésre van szükség, az az, amikor az emberektől, az állampolgároktól próbálunk eljutatni információkat a döntéshozókhoz. Mert amikor itt van az ember Brüsszelben, itt vannak a trialógusok, parlament, bizottság, stb., egy jogszabályról van szó, ezt nemzeti szinten meg is valósítják, implementálják, de aztán ennek milyen hatása lesz? milyen hatása van mindennek a tagállamban. Lehet, hogy egészen máshogy néz ki ugyanez a történet, abból a szemszögből nézve. Ehhoz, hogy erről eh, írni tudjunk, ehhez nagyon sok újságíróra van szükség, hogy közösen felderítsük eh, a terepen, hogy mi a helyzet, és ezt a munkát visszajuttassuk eh, a döntéshozóknak. Például, a, hogyha egy Dán példát hozok, az önmagában nem elég, mert van 27 másik miniszter, akinek megvan a saját napi rendje, egész egyszerűen nincsen idő arra, hogy mindent le tudjunk fedni. Éppen ezért a emberek szempontjából az a legjobb, hogyha az újságírók összefognak, és közösen jelentenek, tehát tájékoztatják a döntéshozatali szerveket. Nézzük ezt a képet. hogyan gondolkodnak, hogyan dolgoznak a tényfeltáró újságírók. Hogyha látunk egy problémát, például egy embert ilyen nehéz helyzetben, akkor azért elgondolkodunk és megpróbáljuk kideríteni, hogy mit lehet tenni ezzel a problémával, a mögöttes problémával, milyen politikusok segíthetnének ebben, ki felelős ezért a helyzetért. Itt egy roma nőt látunk a gyermekével, biztos, hogy sokan önök közül is láttak már ilyen képeket. Nagyon rossz ránézni, ezekre az emberekre. Fájdalmas azt látni, hogy gyermekek, ilyen kis gyermekek órákon keresztül az anyjuk ölében alusznak, mert mindenki tudja, hogy egy gyerek, amikor nagyobb, mondjuk 50 centinél, akkor nem fog órákon keresztül aludni. Az egészséges gyerekek futkároznak ebben a korban. Szerintem egy ö, olyan szemét látunk ezen a képen, aki, aki, aki rászoruló. mondjuk, hogyha ugyanezt Kopenhágában látnám, ez egy példa arra, hogy egy bolgár, német és francia újságírók együtt írtak egy jelentést, egy hosszú cikket arról, hogy hogyan, hogy az emberkereskedelem hogyan működik a roma közösségekben az, hogy hogyan juttatták el Bulgáriából Franciaországba ezeket az embereket, hogyan koldulnak, hogyan alakulnak ki ezek a koldus hálózatok, hogyan használják ki őket, szörnyű helyzetben élnek, és a problémára is rá lehet világítani ezen keresztül, hogy kik az emberkereskedők. Közösen valami olyanra tudtak rávilágítani, amit egyedül egyikük sem tudott volna megvilágítani. Ami még érdekesebb volt ennél is talán, az az, hogy a bolgár kolléga azt mondta, hogy biztonsági okokból kezdve, kiindulva is kellett a többi újságíróra támaszkodnia, mert különben a szervezet bűnözői csoportok megtámadták volna őt. Egyedül nem tette volna meg ezt a tényfeltáró újságírást. Az a tanulmány, amelyről Jávor Benedek is említést tett, nagyon örülök annak, hogy ezt használta, ugyanis én is részt vettem ebben. Jó hallani, hogy van értelme a munkánknak. Tehát ajánlásokat fogalmaztunk meg ezen belül. A nagyobb átláthatóság, a dokumentumokhoz való, adatokhoz való hozzáférés, nagyon fontos feladatok, és ez csak EU-s szinten a döntéshozók szintjén lehet megvalósítani, mert önmagában csak a pénz nem elég, az adatokat, dokumentumokat olyan formátumban kell rendelkezésére bocsátani az embereknek, hogy hozzá tudjanak fordulni, és, és tudjanak vele dolgozni az újságírók, és így tovább. És természetesen ott vannak még a különböző eszközök, amelyek segítik az ilyenfajta újságírást. Az a szervezet, amelyben én dolgozom, az a Journalism Fund, ez egy belga non-profit társaság 97-ben alapították, 2007-ben azt kérték tőlem, hogy egy ösztönző rendszert dolgozzak ki a határon átnyúló újságírás támogatására. Kaptunk ösztöndíjakat, szerveztünk konferenciákat, online eszközöket dolgoztunk ki, amelyben együtt tudnak működni az újságírók. A pénz nemzeti kormányoktól érkezik, például Holland vagy a Flamand kormánytól. Támogattak ők bennünket, és magán alapítványok is támogattak bennünket. Ami nagyon fontos a mi munkánk szempontjából, az az, hogy függetlenek legyünk a kiadóktól. Olyan struktúrákat próbáltunk meg kialakítani, amelyekben akár milyen pénz is érkezik be, akár kormányoktól, akár szférától, a kérdés mindig felmerül, hogy ez hiteles? Hiteles, vagy pedig öm, egy előre meghatározott öm, rendet próbálnak öm, keresztülvinni az újságírókon? Ezért nagyon fontos, hogy egy zsűri kereszt megfeleléseket találjon, Ebben például a, ebben a zsűriben, például a Guardianből, vagy más ismert, nagy presztízsű újságírók vesznek részt, akiknek van mit veszíteniük, konkrétan a hírnevüket, ők azok, akik megvizsgálják azt, hogy garantált a kiadói függetlenség, mert enélkül a hitelességünk forogna kockán, az emberek azt mondanák, hogy jó, hát ők most megpróbálnak valakinek dolgozni. Ne, egyszerűen csak ne higgyenek nekik. Ezért rendkívül fontos számunkra a hitelesség. Én azt hiszem, hogy már így is túl sokat beszéltem, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen! A meghallgatás elején már ez nagyon jó hír volt, amit hallottunk öntől. Transzparencia, adatokhoz való, dokumentumokhoz való hozzáférés, valóban az oknyomozó újságírók és a politikusok közötti ilyen együttműködés nagyon hasznos lehet, talán jó, ha most el is kezdenénk ezt. Most nem tudom, hogy önök közül ki fog először szólni, ugyanis két tagállamból két újságírót hallgattunk meg, Bodoki Tamást egyrészt, aki az átlátszó főszerkesztője Magyarországról, és Peter Holub, aki az Echo 24 webes újság újságírója jó, persze mi Magyarországot és Csehországot ugyanúgy szeretjük, úgyhogy döntsék el, hogy ki fog először beszélni önök közül. Köszönöm szépen a meghívást. Egy magyar újságíró vagyok, 20 éve, 2011 óta egy kis oknyomozó újságíró civil szervezetet működtetek, ami az oknyomozó újságírás központjaként is működik. Kicsi a költségvetésünk, tavaly 300 ezer eurós volt, és ennek az 50 százalékát közösségi finanszírozásból kapjuk, tehát magánszemélyektől, a másik 50 százalékot pedig nagy nemzetközi adományozóktól. Nem fogadunk el politikai vagy állami forrásból támogatást, finanszírozást. Magyarország az európai szolidaritás egyik legnagyobb kedvezményezettje. Nagyon sok európai támogatást kapunk, és többnyire a magyar fejlesztési költségvetés nagy részét ezt fedi le de mégis szabálytalanságok, csalás, korrupció nagyon gyakran fellelhetők az EU által finanszírozott magyarországi projektekben, és itt haszontalan épületeket építenek, van kreatív könyvelés, de nagy politikai korrupció a közbeszerzésekkel kapcsolatban is. Az elmúlt években több tucat ilyen esetet fedett fel az átlátszó.hu, néhány esetben pedig a dolog vége az lett, hogy az OLAF az EU csalás elleni szervezete is nyomozni kezdett. Itt látnak egy képet, a tavalyi Olaf jelentésből származik ez az ábra. Ez egy esettanulmány volt, azt vizsgálták, hogy az Európai Uniós támogatásokat korrupt módon használják fel Európ Magyarországon. Mi számoltunk be erről először, és a, miután a mi beszámolunk után kezdett nyomozni az OLAF. Sajnos ez az eset tanulmány nem az egyetlen ilyen esetről szól. Az elmúlt években tucatjában voltak hasonló esetek. Néhány a kormányzó pártokhoz közeli és a miniszterelnökhöz közeli vállalkozó üzletember eh, nagyon nagy eh, részben eh, részesül a eh, EU-s pénzekből, beleértve a miniszterelnök fogorvosát, vagy gyerekkori barátját, aki egy faluban polgármester, és ebben a faluban például a miniszterelnök egy kis vasutat, egy ilyen nosztalgia vasutat eh, hozott létre EU-s támogatásból. Vagy említhetnénk a miniszterelnök vejét is, aki egy olyan cégnek a tulajdonosa volt, amely rendkívüli nagy sikereket ért el EU-s pályázatokon. Úgy döntöttünk, hogy kicsit inkább rendszer szintűen foglalkozunk a kérdésekkel. Vannak whistleblowerek, közérdekű bejelentők, akik egyedi esetekkel foglalkoznak, azután mi beszámolunk valamiről, de egy szisztematikusabb, egy rendszer szintű megközelítésre törekedtünk. Ezért hoztunk létre egy interaktív térképet, hogy nyomon kövessük, melyik település, melyik régió, milyen projektet és mennyi pénzt kap. Azt hiszem, hogy ezt a térképet a kormánynak kellett volna elkészíteni, de hát valami ok miatt nem elég nyitottak és nem elég transzparensek, amikor az EU-s pénzek elköltéséről van szó. Ezért még az is nehéz volt, hogy hozzájussunk ahhoz az adatbázishoz, amelynek az alapján ezt a térképet el tudtuk készíteni ez az adott bázisban úgy keresgéltünk majdnem, mintha hekkerek lettünk volna, holott az általunk közzétett adatok közérdekű adatok, és ezért pár a nyilvánosság számára hozzáférhetőek kell, hogy legyenek. Én gondolom, hogy ez az oka annak, amiért a magyar kormány igazából nem transzparens az EU-s támogatások felhasználásakor. Ugyanis amikor elemzi, elemezik az adatokat, akkor azt tapasztaljuk, hogy az Magyarországon az EU-s támogatásokkal rendszer szintű problémák vannak. Azaz, a kormány, és nem csak ez a kormány, és nem csak a jelenlegi kormány, hanem a korábbi az azt megelőző, a 2010 előtti, tehát a szocialista kormány is egyértelműen előnyben részesítette a saját embereit, amikor az EU-s e pénzek osztogatásáról volt szó. Az önkormányzati fejlesztések kapcsán például azt találtuk, hogy nagyon nagy a különbség a kormánypárti polgármesterek, illetve az olyan önkormányzatok vagy polgármesterek között, ahol illetve olyan önkormányzatok között, ahol független a polgármester. Komoly kihívásokkal állunk szemben, akadályozzák a watchdog tevékenységünket Legalábbis két tucat esetben a korrupció vagy európai támogatásokkal kapcsolatos csalásról volt szó, de a magyar bűnüldöző szervek, rendőrség, az ügyészség szigorú politikai ellenőrzés alatt állnak, és igazából nem akarnak nyomozni ilyen ügyekben. Meg se nyitják a hivatalos nyomozást az ilyen gyanús EU-s pénzköltésekkel kapcsolatos ügyekben. Bizonyos esetekben az Olaf is nyomoz, és azután az Olaf fordul a nemzeti rendészeti bűnüldöző szervekhez, és ezek feltárják az ügyet, azaz azt jelentik az Olafnak, hogy minden tökéletesen rendben van, ők ugyan nem bukkantak semmilyen korrupciónak a nyomára sem. A kormány média és a kormány közeli média pedig általában rágalom hadjáratokat indítanak az ilyen oknyomozó újságírók ellen. Azt mondják, hogy mi a politikai ellenzék része vagyunk, vagy külföldről finanszíroznak minket, és ezzel alássák a kritikus újságírás hitelességét. Ez vonatkozik a nemzetközi adományozókra is. Hogyha valaki például az Open Society alapítványtól, vagy a Norway NGO Fundtól kap támogatást, akkor ráragasztják azt a címkét, hogy eh, hát hazaellenes, eh, stb. stb. Ugyanakkor nincs komoly európai támogatás az ilyen watchdog munkához, amivel pedig EU, az EU pénzügyi érdekeit védik az ilyen szervezetek. Kidolgoztunk néhány javaslatot. Először is a közérdekű adatok nyilvánosságának a kikényszerítése. Hogyha erre nincs lehetőség nemzeti szinten, akkor talán az Európai Uniónak kellene itt lépni, és készítsenek adatbázisokat az EU támogatásokról, különböző vagyoni viszonyokról, és ezekben lehessen kutakodni. Másodszorban európai szinten erősíteni kell az információs szabadságot. Nagyon fontos, hogy a formátumot kötelezővé tegyék, ugyanis Magyarországon a géppel olvasható adatokat átalakítják képekké, azaz a PDF és az Excel fájlokat átalakítják képekké, és ebben a formátumban adják át, de ez nem gépi olvasható, és e, ezt ezzel nem lehet kutató munkát végezni. Ez egy mesterséges akció, mivel le akarják lassítani az oknyomozó munkát közérdekű adatokkal, adatokkal kapcsolatban. Ezért a mi ajánlásunk az, hogy tegyék kötelezővé, hogy a kormány, a hatóságok gépi olvasható formátumban adják ki a közérdekű adatokat. A közérdekű adatok újra használását serkenteni kell. Magyarországon ezt sokszor árunak tekintik, például vállalati beszámolókat, vagy vagyonbevallásokat csak úgy adnak kikutatási célokra, hogy ezért fizetni kell. Ezeket könnyebben hozzáférhetővé kellene tenni, és ne lehessen monopól helyzetben a közérdekű adatokkal kapcsolatban semmilyen szervezet vagy vállalat. Következő javaslatunk az, hogy hozzák létre az európai ügyészséget, hiszen a helyi hatóságok gyakran nem hajlandók nyomozni, vagy üldözni az EU-s pénzekkel kapcsolatos csalás, csalásokat ügyében. Tudom, hogy folynak az egyeztetések az Európai Ügyészség felállításáról, és remélem, hogy majd az Európai Ügyészség hatékonyabban fogja feltárni az ilyen típusú korrupciós ügyeket, mint a politikai kontroll alatt levő nemzeti hatóságok. Végül az utolsó javaslatunk támogatni kell az loknyomozó újságírást, az EU támogatások ellenőrzésével kapcsolatban, és ne lehessen ráragasztani olyan címkét az ilyen szervezetekre, hogy mondjuk az USA ügynökei. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most már nagyon szigorú leszek az idővel. Kérem a következő felszólalót, hogy tartsa be. Köszönöm. Tamás, különösen érdekes volt látni ezt az interaktív térképet, hogy az EU pénzeket bárki láthassa, ezt felkaroljuk, ezt a gondolatot. És ö, adtál nekünk néhány javaslatot, én is adnék néhány javaslatot, hogy tárjátok föl a jó példákat is, hogy hogyan működik jó esetben egy európai pénz, és legyenek sikertörténetek átláthatósági szempontból is. Köszönöm. Talán most egy ilyenről fogunk hallani. Petre Holuptól, a Hot24 cseh web portál működtetéről van szó. Kérem Petrát, hogy tartsa be a beszédidőt. Ne kelljen utána lohanni, mert majd jön a elnökasszony, és akkor bizony kemény lesz a további menet. Mně to nevadí. Teď, teď je mě slyšet? Hallanak? Igen. Köszönöm a meghívást az Európai Parlamentbe. A cseh tényfeltáró újságírás és az európai intézmények között nagyon jól működött eddig, és ezen túlmutatóan is van, volt valószínűleg ok annak, hogy engem hívtak ide, talán az, mert a cseh tényfeltáró újságírók és az EU intézmények közös problémával küzdködnek, ez pedig még, még megoldatlan. Erről beszélnék most elsősorban. Ez csak egy példa, de egy komoly tanulságokat hordozó példa. Andrei Babis, a cseh pénzügyminiszter luxus villában lakik, amit a gólyafészeknek hívnak, közép-bohémiában. 2010 előtt az Európai Bizottság 2 millió euróval járult hozzá ennek a rezidenciának a felépítéséhez, és úgy érezzük, hogy ő egy támogatással visszaélt, mert akkor is ott volt a döntéshozó között, most beköltözött abba a világba, amit EU pénzzel hozatott létre. És most már a cseh auditing hatóság két héttel ezelőtt lezárta az ügyet, és nem talált semmiféle jogsértést. Ezt eleve tudtuk, hogy így lesz, hiszen ennek a szervezetnek az igazgatóját Babes úr nevezte ki három hónappal ezelőtt. És a serendőrség is eljárt az ügyben, az adó ügyi feltáró csoport, csoport Egy mafia ellenes csoport szállta meg a házat, ezzel viszont minden egyéb rendőrségi vizsgálat előtt elvágta az utat. Az Olaf is vizsgálta az ügyet, de sajnos az olaf cseh köztársaságban rossz a tapasztalatunk. A, a támogatásokkal való visszaéléseket eddig nem sikerült keményen kezeltetni az olaf sem. Úgyhogy most akkor kitől várhatjuk, hogy a gólyafészek ügyét felkarolja? A tényfeltáró újságírók maradtak csak, és az európai intézmények. Meg még talán a számövőszék. Ez itt a konkrét helyzet. És mi tényfeltáró újságírónk itt egy olyan dologgal foglalkozunk, amely remélhetőleg várhatóan az európai intézmények elé kerül majd, és majd az intézményeknek kénytelenek lesznek ezzel valamit kezdeni ahogy már elmondtam, az, az Olaf kivételével az európai intézményekkel jó volt eddig az együttműködésünk. Tíz éve tart már, 2007 óta létezik ez a kapcsolatrendszer, amióta a cseh köztársaság nagyobb összegeket kapott európai alapokból. Annak idején a brüsszeli hivatalnokok még nem tudták, amit már mi akkor is tudtunk, hogy egy maffiák által ellenőrzött rendszerbe kerül a pénz. Regionális és politi- szinten és politikai pártok szerint működik ez a maffia, az európai pénzekre épült kifejezetten, és minél több pénzt kapunk, annál jobban megerősödött a maffia, ez tény. Elnézést, itt a telefonon megszólalt. Az igazság az, hogy a csertényfeltáró újságírók, amikor nyilvánosságra hoztak konkrét egyedi visszaéléseket, akkor nagyon komoly erőfeszítéseik ellenére is sem tudták magukat meghallgatni, még az erre hivatalosan kijelölt állami ellenőrzési hivatal sem volt hajlandó minket meghallgatni. A számvevőszék ugyanígy, hiszen ezek mind a pénzügyminisztérium alá tartozó szervezetek. Szerencsére az európai intézmények beszálltak a korrupció ellenes erőfeszítésekbe, és komoly változások történtek. Az Európai Bizottság 2012-ben valamennyi strukturális pénzt felfüggesztettek, ami a csehköztársaságba irányult volna. És mindaddig ez így maradt, amíg garantáltan nem változtatta meg a kormány a helyzetet. de nagyon kemény összefogásra volt ehhez szükség az újságíróknak, az európai intézményeknek, számos egyéb NGO-nak, míg ez egyáltalán megtörtént. Főleg a közlekedési és egészségügyi ágazatban voltak súlyos visszaélések és a területfejlesztés vonatkozásában. Most nem mondom el az összes részletet, erre nincs időm. Csak rátérnék egy következő fejezetére az előző történetnek nem igaz az, hogy az átláthatatlan európai pénzkezelések ügyét általánosságban véve most tisztában bonyolítaná a kormány. Az előbb említett történet ugye friss példa a pénzügyminiszter saját magától finanszírozott villájával Sok ilyen történetet sorolhatnék még. A legsúlyosabb ügyek ott vannak, amikor vállalkozások kapnak támogatást, főleg a mezőgazdasági ágazatban vagy kutatási ágazatban. Mennyi részletet mondhatok el? Na, egy, egy viszonylag a tűnő esetet elmondanék még. Az Európai Bizottság 4 millió eurót adott egy új pékség létrehozására hozni Hosznyikovrösnyi városban. A beruházó arra kapta a pénzt, hogy felszerelje a pékséget üze, e, gépekkel, de ez egy olyan pékség volt, amely már a 11. volt a térségben, és ez a cég európai segítséggel letörte az árakat és tönkretette az európai támogatás nem kapó végségeket a túltelített piaci helyzetben. Vagyis európai pénzekkel piasztorzítás történt, és domináns helyzetbe került egy cég. Nem hiszem, hogy a bizottság ezt direkt csinálta így, egyszerűen nem ellenőrizték a projektet, pedig a cseh hatóságok engedélyezték a 10 mellé a 11. pékség létrehozását egy kisvárosban. Ezt persze a számbevőszék vizsgálja nálunk, de mi történt itt? Ö, és mi történik? Várhatóan a számbevőszék nem fog megállapítani ö, törvénysértést, és ráadásul mivel az összeg felülről nézve nem nagy, ez el fog sikadni megint szükség lesz majd az intézmények támogatására. 2010-ben és 2013-ban, különösen amikor kormányváltás volt nálunk, a számövő szék megváltoztatta munkametódusát, függetlenségét növelték, új menedzsment lett, és ettől kezdve a számvevőszék korrekt módon működött az EU pénzek vonatkozásában, de idén Babes úr, a vitatott pénzügyminiszter új igazgatót nevezetett nevezett ki a számbevőszék élére, és hirtelen a számbevőszék tevékenysége lecsökkent, csomó problémába ütközött, az ügyek leálltak, a feltárás megszűnt. Tehát itt nem csak a miniszter saját gólyafészkéről van szó, hanem az egész országba befészkelő gólyafészekről. Aztán van itt egy beszerzési ügy, egy kutató kutatószervezet két mágneses rezonancia berendezést szerzett be. Ebben az ügyben a számvevő szék támogatta a vásárlást, de nagyon átláthatatlan módon. Maga a számvevőszéki eljárás sem volt átlátható, Krecu biztos asszony és azt mondta, hogy minden rendben van ezzel az ügylettel, anélkül tudta volna a részleteket. Halabul néhány másodperc van már csak hátra. Tíz percről volt szó. Igen, tíz percről. Most van a tizedik percében az előadásának. Elnézést. Azt hittem, még lesz két percem. Na akkor szeretnénk azt hinni, hogy ezekben a batrányos ügyekben, amelyeket leírtam, támogatást kapunk majd az európai intézményektől. Sajnos a szejtek ügyben ez nem jött meg, de reméljük, hogy ez változni fog, és reméljük, hogy az Európai Bizottság a gólyafészek ügyet is feltárja, és a számvevőszék is nyitott szemmel jár majd a világban. Egy kicsit kritikus vagyok az önök bizottságával szemben is. Jan Gregor ugyanis az önök bizottságának a tagja. Nos, ez a Jan Gregor úr volt a Csehköztársaságban annak a felügyelő hatóságnak a vezetője, amikor ezeket a milliókat magáncélra fordították, és ez semmilyen ellenőrzést nem vette észre. Tehát ez az úr itt van az Önök Szakbizottságában, ami nem tudom, hogy mennyire helyes. De a tényfeltáró újságírás a cseh köztársaságban tovább fog működni, és számít együttműködésükre. Köszönöm szépen. Egész egyszerűen ezzel a kérdéssel kapcsolatban azt kell mondjam, hogy nem lehet már tovább beszélni várjuk, hogy ezekben az esetekben konkrétan születik valamilyen pozitív döntés. Szerintem nagyon jó az, amikor Brüsszelben a politikusok együtt tudnak működni az oknyomozó újságírókkal. Szerintem ez egyébként egyre jobban működik, és miután én vagyok a jelentéstevője, 2014-ben ennek a témának én voltam a jelentéstevője, ezért szerettem volna néhány kérdést felvetni. Például tegnap az Olafról beszéltünk, hiszen ő nekik sokkal több információjuk van. Elnök asszony, én csak arra szerettem volna emlékeztetni, hogy Pavis úr által kinevezett személyről van szó. Nos, akkor most jöhet a következő felszólaló. Daniela Schröder következik. Kérem, hogy tájékoztasson bennünket arról, hogy az EBRD alapok felhasználása a Balkánon hogyan működik. A második felét mondom el tulajdonképpen annak az előadásnak, amit Brigitta Alftertől már hallottak. Egy boszniai kollégával együtt dolgoztunk az ügyön. Az EU, e tudósítő voltam a DPA-nál Brüsszelben éveken keresztül, és azóta is EU témákkal foglalkozom, gazdasági ügyekkel, külföldi tudósításokkal hogy a tavalyi évben mi motivált erre a kutató munkára. Nos, 2010-ben Koszovóval kapcsolatban kutakodtam, a koszovói szénerőművekkel kapcsolatos gondokra bukkantam rá. Véleményem szerint a Balkánnal kapcsolatban nagyon sok a hiányosság, nem nincs elég tudósítás egész Európában és különösen Németországban a Balkánról. A nyugat-balkáni országokban nagyon sok a szén, vagy nagyon nagy a vagyon, elsősorban barna a szén, amely a legpiszkosabb energiaforrásnak számít. Ezek jellemzően Európa határán lévő országok, amelyek rendelkeznek csatlakozási perspektívával, már zajlik konkrétan a társulási folyamat. Most miért tartanak ki a szén mellett ezek az országok? Itt gazdasági és politikai érdekek szövevényével találkoztunk. Feltettük a kérdést, hogy nincs alternatívája a szénnek, illetve milyen hatása van a szénbányászatnak, vagy a szénerőmeknek az emberekre, az ott élőkre. Hogyan vágtunk bele a kutatásba? A cross-border journalismről már több volt szó, több szó esett. Itt ebben az esetben is erről volt szó, hogy minden érintett országból érkező újságírókat ültettünk úgymond egy csónakba, Olyanokat választottunk ki, akik eh, már konkrétan eh, akartak kutakodni és eredményeket elérni Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban. Nagy eh, előzetes kutat, kutatásokat végeztünk 2014. decemberében, nagyon sok interjút, megbeszélést folytattunk le az érintett országban és Brüsszelben is, adatbázisokat vizsgáltunk, e, hogy már előzetesen tudjuk elemezni az adatokat. Azután megterveztük a költségvetést, illetve a Journalism Fundnál pályázatot nyújtottunk be. Ez egy éve volt, azután 2015-ben, április-májusban három hétig hármetet töltöttünk Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban. Én Koszovóban a kollégáim az másik két országban, NGO-kkal, civilekkel, helyi politikusokkal, felelős személyekkel tárgyaltunk, nemzetközi fejlesztési bankok képviselőivel, magánbefektetőkkel, és olyan emberekkel, akik a szénerőművek közelében közelben élnek, vagy a szénbányák közelében. Azután a szokásos újságírói rutin munka következett, a follow-up, fact-checking, ellenőrizik a tényeket, stb. Elkészítettük a dokumentációt, a cél országokban, Németországban a Tagesspiegel, a berlini Tagesspiegel és egy Stuttgarti újság volt a cél médiumunk. Svájcban egy háromrészes nagy riportot tettünk közé. Azután a Boszniában a Business Financier, nem tudom kiejteni ennek a, az újságnak a nevét, de ebben akartuk közzétenni az eredményeket. A parlament számára a legfontosabb eredményeket szeretném csak most eh, kiemelni az eredményeink közül. Egyrészt ezekben az országokban, a nyugat-balkáni országokban tehát a barna szén a legfontosabb energiaforrás jelenleg levegőszennyezést okoz, sok a betegség, és a, a GDP egy ötödét veszítik el ezek az országok emiatt. Koszovó különösen gazdag, egy nagyon rossz minőségű barna szénben, amelynek az energiatartalma alacsony, nagyon sok nagy mennyiséget kell elégetni belőle, ezért különösen levegőszennyező. A Világbank ezért már évekkel ezelőtt a legnagyobb direkt adónak minősítette ez, ez. Koszovó, Montenegro is azonban kitart továbbra is a szénbányászat mellett új blokkokat építenek, erőművi blokkokat, újabb bányákat akarnak megnyitni, vagy már meg is nyitottak. Több ország energiaexportőré akar válni, ami megint csak azt jelenti, hogy az ilyen projektek, ez természetesen pénzre van szüksége az államnak. Hát egyik eh, Balkán említett eh, Balkán államnak sincs igazából pénze, mert eh, rossz, vagy nagyon rossz a helyzetük. A fejlesztési bankok, tehát az Európai Fejlesztési Bank, az EBRD, a Világbank és a németországi Kreditanstalt für jönnek szóba. A nemzetközi bankok esetében csak egy százalék finanszírozást folyosítanak megújuló energiákra. Az EBRD nagyon aktív a nyugat-balkáni országokban, és a, itt a, ebben a régióban is csak a hitelek 2%-át fordították megújulókra. Ugyanez igaz Németországban a a, Kreditanstalt Videópaura, az új építési bankra. Az érintett országokban tehát csak a már rossz meglévő berendezéseket akarták egy kicsit fejleszteni, lecserélni, korszerűbbekre. De környezetvédelmi szakértők azt emelik ki, hogy csak ezekkel a technológiákkal ugye nagyon rossz minőségű szenetbányásznak még több lesz az emisszió, nagyobb a levegő a levegőszennyezés. A szénbányászat hitelből történő finanszírozását le kellett volna állítani, de az EBRD mégis 280 millió új pénzt adott, azzal, hogy Szerbia így átfogóan megreformálhatja az energetikai rendszerét. Hogy ez most mit jelent majd a szén ágazat számára, hát azt a bank mai napig nem írta le konkrétan. Koszovóban az EBRD egy kiskaput nyitva tart. Még nem írták elő, hogy most ott egy új szénerőmű blokkot kell építeni ebből a hitelből, vagy egy régit szanálnak belül a pénzből. Az EBRD azonban mindenképpen gondolkodik egy ilyen újabb beruházásról hogy most eh, a szénben nagy jövőbeni perspektívát látnak ezek az országok. Eh, hát ez nem csak, hogy eh, a környezetet és az emberek egészségét veszélyezteti, amit nagyon sok példán láttunk, hanem politikai kockázata is van a barna szén favorizálásának. Az emissziós határértékeket, aki nem tartja be, az a, mm, az emissziókereskedelmi rendszerben büntetést fizet, vagy akár még az EU-s csatlakozási perspektíva szempontjából is ez nagyon káros. A megújuló energiákat kellene kiépíteni jobban, és erre igazából az energiaközösség beli tagságuk kötelezi is őket. De még túl drága a zöld energia, mondják erre, és ezt nem engedhetik meg maguknak. De ezzel szemben vannak nemzeti és nemzetközi energia szakértők, energetikai szakértők, akik a dél-nyugat-balkán országokban nagyon nagy potenciált látnak a nap, a szél, a biomassa eh, kihasz, eh, tekintetében eh, de hát a szegény Koszobó és Szervia, hát nyilván nem éllovasok, nem lehetnek éllovasok a megújuló energiák területén. Eh, hanem arra mindenképpen valamire szükségük lenne, amivel a, beindították a gazdaságot és munkahelyeket teremtenének. 8500 eh, euró támogatást kaptunk a Journalism Fundtal, ebből 3000 volt a honorárium, a többi a úti költség, térítés, kutatómunka, stb. fordítások. Még egy fontos dolgot mondani kell a támogatással kapcsolatban. Néhány éve szabad foglalkozású újságíró vagyok, és egyre több ilyen megbízást kapok a szerk szerkesztőségben, mert ott folyamatosan spórolnak, elbocsájtanak embereket, és nincs pénz arra, hogy nagyon időigényes és munkaigényes feladatokat lássanak el. Egy Létrehoztunk egy központot, hát ugye oknyomozó újságírással foglalkozunk, de hát nekünk is takarékoskodni kell, erre kény, rákényszerülünk. Másrészt talán még soha nem volt olyan jó, a, jó voltak olyan jó lehetőségek az oknyomozó újságírás top erősítésére, mint amit most a Balkánországokkal kapcsolatban elmondtam oknyomozó tényfeltáró munkát végezni, ez, er- ezt tudják az ma egyre jobban az újságírók, de hát ehhez azért szükség van forrásokra, finanszírozásra is, támogatásokra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következőket gondoltam a szlájdok után. Volt egy szlájd, amiről nem esett szó, hogy a válságban hogyan tudtak együttműködni. Amikor ezt először láttam, ahhoz, akkor azt gondoltam, hogy amikor válsághelyzet van, akkor kell jóba legyenek a parlamenti képviselők, parlament, vagy politikusok és újságírók, de én azt hiszem, hogy amit ön mondani akart, az azért kicsit más értelmet kap. Most kérdések következnek. Az első kérdés Pitére képviselőtől következik. Köszönöm szépen. Nos, nagyon jó példákat hallhattunk, és ezek mutatják azt, hogy mindig is szükség van az oknyomozó újságírásra. De azért vannak olyan kérdések, amelyek igenis, és fel kellene keltsék a politikusok és az újságírók érdeklődését, legalábbis amennyiben átláthatóságot szeretnének. Lengyelországban volt egy olyan elemzés, amiből kiderül, hogy a hitelesség nagyon sokat vesztett, az elmúlt tíz évben sokat vesztett a hitelességéből az újságírás. Az emberek egyre többen gondolják azt, ma már 10%-kal többen gondolják azt, hogy nem lehet bízni az újságírókban, tehát egyre kevésbé lehet bízni az újságírókban, gondolják az emberek. A tendenciák negatívumot mutatnak, és nem lehet oknyomozó újságírást végezni, hogyha az emberek nem bíznak az újságírókban. Ugyanis amennyiben ez így nem adott ez a bizalom, akkor nem tudnak jól dolgozni az újságírók sem. Nagy a válság, főként a médiában, a az sajtóban nagyon nehéz a helyzet pénzügyi szempontból. Korábban az újságírók akár hónapokat tölthettek egy-egy ügy kivizsgálásával, ma ez már nincs így. Tudjuk azt is, hogy nagy a probléma az információhoz való hozzáférés területén, főként a pénzügyi függetlenség tekintetében. Említeném meg ezt, tehát például az alapítványok közbeépítése az egy jó megoldásnak tűnik. De van itt még egy kérdés, amiről még nem esett szó. Arra gondolok, hogy a szírott sajtó tulajdonlási háttere nem átlátható, és nem lehet ezt tudni, nem, a köz, nem köztudomású. Nem gondolom, hogy ez csak lengyel probléma lenne, de Lengyelországban is így van az, hogy különböző cégek állnak a háttérben, és ezek a cégek pedig kapcsolatban állnak a politikusokkal. Ez pedig alássa a hitelességet, és ezért az emberek nem bíznak már az újságírókba. Ugyanis, hogyha egy bizonyos fajta média gyakorlatilag csak a politika és spektrum egyik oldalával van jóban, akkor érdekütközés alakul ki, és nehéz elképzelni azt, hogy ez az újságíró vagy az adott lap hiteles, átlátható lenne. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a média főként azok, akiket támogatni szeretnénk ezeken az alapítványokon keresztül, hogyan érhetjük el azt, hogy ezek a médiumok ne a politikusok vezérlete alatt dolgozzanak, tehát ne bújjanak a politikusok a kiadók mögé. Köszönöm szépen. Nem látok más kollégákat, vagy mégis? Szárvámá képviselő? Köszönöm szépen. Igen, néhány gondolatot szeretnék ehhez hozzáfűzni, és ott folytatnám, ahol Peter asszony abba hagyta őről beszélt, egy nagy, nagyon kritikus kérdést vetett fel a felszólalása végén. Honnan tudjuk azt, hogy mit lehetne tenni, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy tudjuk, hogy ki az, aki a háttérben áll. Hiszen sokszor az adófizetők pénzéből szeretnénk támogatni az oknyomozó újságírást a különböző tagállamokban. De én nagyon is konkrét gondolatokkal szeretnék itt most szolgálni. Először is úgy gondolom, hogy az oknyomozó újságírás támogatnunk kell. Ezt ki kell mondanunk, támogatásra van szükség, mert az oknyomozó újságírás nem egy üzleti ág. És ezt egy néppárti képviselő mondja, ez nem egy profiterorientált tevékenység, és ezért nem is lehet úgy tekinteni rá, mint egy másik üzletágra vagy kereskedelmi szférára. Éppen ezért a jó indulatra, jó akaratra van szükség, nagyon sok esetben. A kérdést a következőképpen kell felvetnünk, biztosítanunk kell azt, hogy rendelkezésre álljanak azok a mechanizmusok, amelyek révén biztosítani tudjuk azt, hogy ha valaki pénzt kap, akkor azt ellenőrizni kell, és csak átlátható módon lehet neki bármit juttatni. Persze minden tagállamban a rendszer az más, ezt én is tudom, ebben nem is akarok beleszólni, de nekünk unióként nem szabadna támogatnunk semmiféle olyan tevékenységet, amely nem teljes mértékben átlátható. Itt két különböző dologról beszélünk. Támogassuk a szoknyomozó újságírást, és ugyanakkor biztosítsuk azt, hogy teljes mértékben független tevékenységről van szó. Tudom, hogy nem ilyen egyszerű persze ez a valóságban, de mégiscsak szükségünk van olyan mechanizmusokra, amelyek révén legalább 99%-ban biztosak lehetünk abban, hogy nem érdekeket szolgálunk ki a pénzünkön keresztül, a háttérben álló politikai erőket szolgálunk például ki. Verheyen képviselő.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 kulturális szakbizottságban dolgozom, ha valaki nem ismerne, médiákkal kapcsolatban, eh, ami az oknyomozó újságírás finanszírozását illeti. Ezt azért kell kritikusan nézni, eh, mert eh, gyakran nincs elég idő, mint a normál szerkesztőségi munka kapcsán, ezért itt szükségét látom annak, hogy támogatást kapjanak az ilyen újságírók, de persze a e, médium, e, a média hitelességét erősíteni kell mert e, nagy hangsúlyt fektetnek sokan arra, hogy hiteltelené tegyék az újságírókat, a médiákat, hogyha a transzparenciát követelik az újságírók a politikán, akkor a média is transzparens kell, hogy legyen, látni kell, hogy ki mögött ki áll, ki, kit befolyásol, ez is egy fontos dolog. Egy konkrét kérdést szeretnék feltenni, mégpedig az ECO 24 újságírójának, Holub úrnak. Ön arról beszélt, hogy az európai intézményekkel elég jól tud együttműködni, kivéve az Olafot. Hát szeretném megtudni, hogy emögött ugyan mi van, mert a parlament számára ez nem egy érdektelen felvetés. thank you. Just a very quick question. I hope that there will be... Jávor kollega, remélem, egy rövid kérdés, remélem, hogy meg tudják válaszolni az előadók. Az információforrások védelméről van szó, tehát az újságírók informátorainak a védelméről. Ez kulcsfontosságú kérdés, mert nagyon egyenlőtlen szinten történik a tagállamokban az újságírók forrásainak a védelme. És ez szorosan kapcsolódik a whistleblowerek, a közérdekű bejelentők védelméhez, a visszadólerek médiához fordulhatnak, és ez is a oknyomozó újságírás része úgy látjuk, hogy nem élveznek megfelelő védelmet a whistleblowerek az EU-ban, a tagállamokban is persze nagyon sok a probléma. A parlament nemrégiben szavazott az üzleti titok irányelvről, és hát ezt telje, egyáltalán nincs egyensúly az üzleti érdekek védelme, illetve a közérdekű adatok nyilvánosságának a kikényszerítése között. Nem tudjuk megvédeni megfelelően a másik oldalon lévőket, tehát a közérdekű bejelentőket, illetve az újságírók információs forrásait. Horup úrnak szeretném először megadni a szót, hogy Van, Van, Van Heijn asszony kérdésére válaszoljon, de még a többiek is utána kapnak szót. Nos, a saját tapasztalataimról tudok beszámolni, és ez köteteket beszél. Anél Usztina Glabem eh, régióban eh, támogatosság, támogatásokkal történő visszaélések kapcsán kértük az Olafot arra, hogy eh, kezdjen nyomozni. De az Olaf semmit nem tett. Az egyetlen, aki elkezdett foglalkozni ezzel az ügyel, maga az Európai Bizottság volt. Ustina Glabem eh, régió gyakorlatilag a maffia kontrollja alatt áll, a maffia tartja kézben az európai támogatásokat, illetve ez addig volt így, amíg az Európai Bizottság nem lépett fel, és nem tett intézkedéseket. És nem tudom, hogy az Olaf miért ignorálta ezt, miért nem tett semmit, miért hagyta teljesen figyelmek kívül azt, amit mi mondtunk, számos esetben megkerestük az Olafot, hogy Uszina Glavekben nagy gondok vannak. A cseh köztársaságot egy Pejcsa miniszter képviselte, akinek az apja Szerbiának voltak, volt sok gazdasági kötődése az Uszina Gladevi maffiához. De szemükben az Olaf elvesztette teljesen a hitelességét és a későbbiek során sem teljesítettek igazán, nem, sem jót nem tudnék mondani az Olafról igazából. Ich würde Ihnen allen gerne noch kurz még röviden megadok, megadom a szót valamennyiüknek, hogy röviden reagálhassanak. Parancsoljon Alpter asszony. Hát azt mondhatom, nagyon örülök, hogy ilyen nagy az érdeklődés. Talán azt mondhatom, hogy nagyon fontosnak tartottam azt, hogy tegyünk különbséget az újságírás és a média között. Ugyanis itt szó volt az újságírók hitelességéről, a médiának természetesen kötelessége a gyors tudósítás, hírközlés, ezt megteszik, és az újságírók sokszor nagy nyomás alá dolgoznak. A hallgatóim, például amikor elkezdtek dolgozni, napi 6-10 cikket kellett, hogy gyártsanak. Ez egy más típusú újságírás, mint az, amikor van elég idő, hogy egy esetbe beleássuk magunkat, ellenőrizzük többször is a tényeket, az adatokat, mielőtt közzétesszük őket. Tehát tartsuk szem előtt, hogy más jellemzői vannak a médiának, és többféle újságírás létezik. Azt hiszem, akiket itt ma hallottunk, ők olyan újságírók, akik rászállják az időt arra, hogy valóban mélyre ássanak, és alapos munkát végezzenek, és ez az a típusú újságírás, amiről mi itt ma itt beszélünk. Először a média átláthatóságára térnék ki. Ez már régóta tartó vita, hogy bizonyos euh, publik, euh, bizonyos euh, médiumoknak ki a tulajdonosa. Ugyanis átláthatóvá kell tenni a tulajdoni viszonyokat, de lehet, hogy mondjuk 99%-ban kormányzati pénzből él valamelyik médium. Magyarországon például vannak olyan médiumok, médiák, amelyek eh, a kormány PR költségvetését eh, költik el. Ezért azt javasolnám, hogyha az Európai Unió eh, támogatni szándékoz, támogatás szándékozik adni az oknyomozó újságírásnak, akkor ezt non-profit módon kell, hogy dolgozzanak ezek az újságírók. Mi is így dolgozunk, a mi központunk, úgyhogy nincs is egy megnevezhető tulajdonosunk. A munkatársak, akik itt dolgoznak, ők a tulajdonosok, és ez egy non-profit szervezetként működik, azaz nem lehet nyereséges a munkánk, a tevékenységünk és nem fogadhatunk el semmilyen politikai támogatást, pénzügyi támogatást. Minden éve közé tesszük a bevételi forrásainkat, teljesen transzparensek vagyunk, tehát az átlátszó bevételei tekintetében. Schröder asszony. Um, Röviden a bizalomra utalnék én is. Részben kérdés volt az, hogy mennyi lehet a politika bizalma a médiához is viszont a két szereplő között. Ha nincs meg a bizalom, akkor a sajtó funkciója ettől még nem változik, továbbra is feladata a tényfeltárás, és Brüsszelben az történik, amit az intézmények eldöntenek. Jó, ha van egy ilyen platform, de mi ezt nem nagyon tudjuk befolyásolni. A jó történetekhez, sztorikhoz idő kell, és mindenki foglalkozzon a saja, saját dolgával, mi megpróbálunk részletesen, pontosan tényt feltárni, és igyekszünk nem ö, Twitter szinten ö, csak így oda kapkodni és állításokat odavagdosni, hanem feltárni tényleg a dolgokat. Köszönöm. A Kulturális Bizottságra is tartozik ez a kérdés részünkről, érdemes lenne erről tovább beszélni nagy tiszteletünk van az újságírókkal szemben, főleg, hogyha EU pénzek elköltésével kapcsolatosan tárják fel a tényeket, és rámutatnak gyenge pontokra. Ebben szövetségesek vagyunk. Köszönöm eddigi munkájukat, és azt is, hogy eljöttek. Most a második panel következik, a Watchdog civil szervezetek köre. Karl Dolan, Martin Pijon és Just Dinks a vendégeink és előadóink, a Transparency International-től, a Corporate European Observatory-től és a közlekedési főigazgatóságtól. Mindhárman 10-10 percet kapnak, Dolan úr szó. Köszönöm. Elnézést. Ines, te ö, ö, mutasd be az előadóinkat, elnézést, ö, átvettem itt nagy hevességemben tőled ezt a feladatot. Nem halljuk, amit ö, a megszólított képviselőnő mond, de úgy tűnik, hogy akkor elkezdheti az előadó a felszólalását. Köszönöm, elnök asszony. Karl Dolan vagyok, a Transparency International EU irodájának munkatársa, és azt hiszem csak éreztetni fogom tudni azt, hogy az NGO-k mit csinálnak vastag funkciójukban. Az EU pénze kapcsán nincs sem kifejteni a részleteit ennek a tevékenységnek. De talán ö, osztassunk el néhány mitaszt. Vastagnak lenni nem ö, csak harapásról szól, és büntetésről, és ö, botrányokról. Nagyon sok olyan tevékenység van, ami folyamatos adatgyűjtést jelent, él nélkül, például az EU strukturális alapok működéséről, aminek a feltárása később hasznos lehet másoknak is akár, és a vastagság nem ellenzékiséget jelent, mi legalábbis nem annak tartjuk magunkat, mi konstruktívan szeretnénk a munkánkat elvégezni, mert amikor a sajtóban lemennek ezek a botrányos ügyek, akkor is kell ö, politikát csinálni, pénzeket ellenőrizni, tehát mi hosszabb távú és állandó tevékenységet végzünk. Kik és hol vannak a watchdogok? A Transparency International térképét csak tudom, tudom csak bemutatni. Mi 25 ö, országban dolgozunk a 28-ból, Horvátországban, Máltában, Lengyelországban nem vagyunk jelen, sajnos. Úgy érezzük, hogy hozzáadott értéket teremtünk, mihez is adjuk ezt hozzá. A társadalmi elszámoltathatóság területe a miénk. Vannak intézményi watchdogok, amelyek az alafa, a számbevőszék hivatalból végzik ezt a munkát, de más az ő tevékenységük, kommunikációjuk, területük, mint a miénk. A civil szervezetek általában a társadalmi normák, a közérdek, erkölcsiség megsértésével foglalkoznak. Lina Megin Pipiri ö, idézésre érdemes, amikor erről ír. Ha az EU pénzeknek csak egy kis pénze ö, civil szervezetekre költődne Bulgáriában és Dél-Olaszországban, és ha ezek a töredék pénzek és a, ezek a szervezetek által feltárt tények napvilágra kerülnének, akkor már is óriási különbség lenne, 30 éve nem tudjuk, hogy Szicíliában mire mennek az EU pénzek, és ez senkit nem zavar. A falusi lakosság pontosan tudja, hogy mi történik, de őket senki nem hallgatja meg. Az antikorrupciós stratégiához valami ilyesmire, ilyen hídépítésre lenne szükség, a helyi szereplők és a legmagasabb szint között való kapcsolatra. Miben áll ez a munka konkrétabban? A Transparency International főleg folyamatos monitorangot végez. A közbeszerzések világszerte mindig a korrupciónak a veszélyes területei, tehát ezeket külön érdemes figyelni, mert ezek nagyon hajlamosak, ezek a pénzek olyan irányba menni, ami magánérdekeket szolgál. A Transparency International ezért úgynevezett integritási csomagokat kínál, amelyet önkéntesen a közhatalom és a vállalkozók, akik azzal szerződést kötnek, aláírhatnak, és ezzel vállalják, hogy egy harmadik, nem általuk megjelölt szervezet, nem csak mi lehetünk ez, folyamatosan figyelemmel kíséri az ő tevékenységüket és ez az EU belül is kezd elterjedni ez a gyakorlat, idén pedig a regionális politikai főigazgatósággal kísérleti projektbe kezdtünk a, a minta elterjesztésére. 11 tagállamban 15 ilyen integritás csomagot ö, írtunk alá az EU strukturális alapok elosztásával kapcsolatban A civil szervezetek persze sok egyéb módon szolgálhatják az elszámoltathatóságot. Például a magyarországi nemzeti fejezetről szólnék, ma már volt magyar példa, de nem baj, ha van még egy. Egy online jelzőrendszert alakítottunk ki, újságírók, közhatalomban szolgálók, bárki tulajdonképpen részt vehet ebben a hálózatban. Az újságírók az itt megjelenő adatokhoz hozzáférnek. Nagyon jó példa itt a kastély bazár ügye a Dunaparton. Ugye egyértelmű, hogy ezt fel kellett újítani. Közpénzeket költöttek erre, és az online hálózatunk kimutatta, hogy a sok-sok szerződés között volt néhány nagyon ö, gyanús, vagy hát nem egyszerűen gyanús, hanem ö, jogszerűtlen, hiszen nem is volt kiírva a pályázat, és ö, a, látható volt, hogy előre megkapta, a, megbízotta a feladatot, még mielőtt kiírták volna egyáltalán. Ö, és erre a hatóságok nem nagyon reagáltak, de azért újságcikkek születtek ezekből a botrányokból. Itt egy másik példája annak, hogy a civil szervezetek hogyan segíthetik az újságírókat abban, hogy témát találjanak a feltáró újságírás cikkeihez mi, civil szervezetek együttműködünk az újságírókkal, mert a közérdeket szolgáljuk, a közpénzek elköltését. Itt a Nemzeti Bank képét látják, ez megint egy nyitott aktuális ügy. A Magyar Nemzeti Bank hirtelen nagy profitokat szerzett, és ezeket magán cégekbe menekítettek ki, amelyek magántevékenységet végeznek, sőt műkincseket vesznek, vagy ingatlanokat vesznek ezekből a pénzekből, amely feladatok nem tartoznak egy-egy bank feladatai köré. És a nemzeti fejezeten belül beperelték a, bepereltük a Magyar Nemzeti Bankot ezen tevékenységek kapcsán a feltáró újságírók és a civil szervezetek együttműködtek ennek az ügynek a tisztázásában. Ez nem EU pénzelköltésről szóló történet, de az viszont EU jogszabály, hogy egy jegybanknak mire van lehetősége és mire nincs. Ugrok. Jávor Benedek említette már a whistleblowerek helyzetét. A civil szervezetek gyakran hagyatkoznak whistleblower információra, a sajtó elékerülés előkészítési munkájában csak köztársaságban volt egy helyzet, ahol ami ottani fejezetünk, így hívja az előadó, lerakatunk, egy munkatársát az utcán egy ember leszorította, és átadott neki 4,5 millió euró közbeszerzésről szóló anyagot, amely egyértelműen bizonyította, hogy környezetvédelmi projektek pénzeit hogyan korumpálták el, és utána erre jól lehetett építeni egy kampányt, és szerencsére új szerződést is kötöttek, köttettek a szereplőkkel, amint ez a botrány kiderült. Ez egy túlárazásos projekt volt. De még több együttműködésre lenne szükség a feltáró, tényfeltáró újságírás és a civil szervezetek között a korrupciós történetek kapcsán. Éppen ezért egy online adatbázist hoztunk létre, az Európai Korrupciós Megfigyelő Központ nevet viseli ez, nyilvános honlap, és ezen az adatlapon mind a 28 tagállamból gyűjtjük a történeteket, amelyeknek hosszú távon sok, egyéb, sok hatása lehet arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet pozitívan együttműködni, milyen típusú korrupciós esetek jellemzőek az EU pénzek kapcsán, és sok szereplőt összehoz egy ilyen weboldal. Térképet is működtetünk, ahol elég szépen látszik, hogy hol sűrűek az ilyen ügyek. Néhány ajánlást, ha megengedik, megfogalmaznék a tekintetben, hogy az Európai Unió mit tehet. Legalább három területen úgy érezzük, hogy örülnénk, hogyha az EU többet tenne. Több befektetést kellene eszközölni a technikai kapacitásba, vagyis olyan szakemberek megfizetésébe, akik és digitális eszközök használatába, amelyek az adatbázisok összegyűjtését, karbantartását, elemzését szolgálják, és újságírók számára hozzáférhetőek. Jobban kéne támogatni és védeni a whistleblowereket, nyilván ennek van egy jogi oldala, akkor sokkal többen előjönnének. Még mindig nem elég jó az ő védelmük, nagyon rossz a védelmük, és nem ösztönzi a visszablóraket igazán semmi arra, hogy elmondják az igazságot. A visszablórak védelméhez egy megfelelő infrastruktúrára is szükség van, olyan támogató központokra, ahol tanácsot kapnak, jogi segítségnyújtást, egy emberi arcot láthatnak, és nem érzik magukat magukra hagyva. És még valami? Az Európai Unió költhet magára az újságírásra, de elsősorban kölcsön az újságírók, a civil szervezetek és az EU közötti együttműködési hálózatok bővítésére. Mert erre tett törő lehet a korrupció szempontjából, ha egy ilyen hálózat szépen működik. Köszönöm szépen, amit elmondott. Martin Pigeon a következő hozzászólunk a Corporate European Observatory-től. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy szeretném megköszönni a szakbizottságnak, hogy meghívott ide, és hogy hozzájárulhatok ehhez az igen fontos vitához. Lesznek különbségek, mert egy kicsikét már régi ez a beszéd. Mi egy kutató csoport vagyunk, megpróbáljuk azt vizsgálni, hogy a lobby csoportok hogyan férnek hozzá az európai döntéshozatalhoz. 15-en dolgozunk itt, tehát egy kicsi öm, csapat vagyunk, ennek körülbelül a fele itt van Brüsszelben, és a másik fele pedig tagállamokban dolgozik. Nem akarunk túlságosan ilyen insiderré válni. Nem, tehát az a célunk, hogy a lobbistákat szigorúbb szabályokkal tudjuk szabályozni, az ő tevékenységüket, és a az Európai Uniós intézményekkel kapcsolatos magatartási kódexről is van mondani valunk. Mi egy kutató szervezet vagyunk, információkat, tájékoztatást adunk, nagyon fontos a hitelesség, és itt szeretnék utalni arra, hogy a probléma is nem az a az újságírással, hogy ne lenne független, hanem ez egy minőségi probléma is, mert ugye a minőségi újságírás drága, és innentől kezdve a minőség az egyre inkább negatívumként jelenik meg, mert drága inkább ilyen értelemben kellene gondolkodni erről a kérdésről. A függetlenség absztrakt módon nem létezik, ezt valamihez viszonyítva lehet csak kifejezésre juttatni. Úgyhogy egy kutatószervezet vagyunk, de ugyanakkor politikai szervezet is vagyunk, hiszen ez látszik abból is, hogy milyen témákat vállal, vállal kívánunk megvizsgálni. Például a céges lobbizás, a kereskedelmi érdekek és a társadalmi érdekek egymásnak feszülése egy nagyon érdekes téma számunkra. Ami az európai intézményeket illeti, itt ezt a kérdést nem lehet külön választani a magasztosabb céloktól, illetve sem, hogy milyen hatalmi mechanizmusok állnak az adott intézmény mögött. A munkámból szeretnék néhány példát mondani. Egyébként egyre, egy, elég sokat beszélek önökről is, vagy írok önökről is, amikor az éves mentesítési eljárásról szó esik, vagy pedig az élelmiszer ügynökségre vonatkozólag is írtunk jelentést. Tehát itt egy pozitív kockázatelemzés nagyon fontos, hogy megjelenjen minden egyes cég számára, amely engedélyeztetni akarja valamelyik termékét az élelmiszeripari ügynökség által legyen az bármiféle adalékanyag vagy színezék. Munka, a munkacsoportjainkat egyáltalán nem fizetik, tehát gyakorlatilag csak a költségeket tudjuk téríteni, és nem is végzünk belső kutatómunkát, hanem inkább azokról a cégekről van szó, amelyek engedélyekhez folyamadnak, és tanulmányokat végeztetnek annak érdekében, hogy alátámasztják a saját igazukat. De természetes az is, hogy ez nem független, és nagyon sok kérdést felvetnek ezek a dokumentációk. Pénzügyi szempontból úgy tűnik, mintha ez nagyon jó lenne. Az EFSA nagyon jó öm, szakértői véleményeket kap, gyakorlatilag ingyen. Legalábbis ez külsőre, kívülről így tűnik. De alapvetően pont ezért nagyon sok az érdekütközés a panel résztvevői, és a tanulmányok szerzői között. Egyre rosszabb egyébként a helyzet, azért, mert a cégeknek nagyon sokat kell kiadniuk ezekre a tanulmányokra, amelyek inkább nagy cégeket, cégek érdekeit támogatják, mint az KKV-két. Természetesen vannak úgynevezett üzleti titkok is, ezekre persze könnyű mindig hivatkozni. Az EFSA az gyakorlatilag kívül esik a kutató szférán, mert ők nem végeznek konkrét kutatást. Nagy problémák mutatkoznak például a rákutatás területén, mert az EFSA és más közintézmények által alkalmazott adatokhoz nem férnek hozzá a rákutató szervezetek. Ez persze hatalmas vitákat keltett, és mindig úgy néz ki, mintha ki lennének használva, ezek politizálva lennének ezek a viták, pedig önmagában itt csak az adatokról van szó. Ez az egész folyamat rendkívül gyenge és támadható, és az Európai Unió is emiatt nagyon rossz helyzetbe kerül. Az, amit az EFSA megspórol az adatokhoz való hozzáférésen, nem biztos, hogy megéri. Persze nem lenne jó az, hogyha csak úgy felturboznánk az EFSA büdzséjét, anélkül, hogy más problémákat megoldanánk. Én úgy gondolom, hogy a megoldás az lenne, hogy egy olyan ügynökség, mint az EFSA, amely hatalmas jogalkotási hatáskörre rendelkezik, és nagyon kicsi ugyanakkor a büdzséje, az önmagában már elő predestinálja a bukást. Ez így nem jó, úgyhogy a lobbyisták helyzetével kapcsolatban már hallottunk több dolgot is a mai délután. Minden bizonyal önök is ismerik a helyzetet, például a FAM Subsidies .org szervezet a kapot vizsgálta meg, és ezekből a vizsgálatokból derül ki az, hogy kik is kapnak kaptámogatásokat, olyan kis aprócska cégek, mint a Nestlé vagy a brit királyi család, nincsen rá gyakorlatilag szükségük, és olyanok pedig kimaradnak ebből a támogatási rendszerből, kis gazdálkodók, családi gazdálkodók, akiknek szüksége lenne rá. Aztán ne felejtsük el, hogy a Horizon 2020 program hogy néz ki. 70 milliárd eurós büdzséről van szó ennek a programnak a tekintetében, ez a harmadik legnagyobb európai szinten, és úgy tűnik, hogy ezeket most olyan támogatásokra szállják, ami nem fog hozzáadott értéket teremteni, például egy PPP, az Innovative Medicines Initiative kapott rengeteg pénzt, ez pedig gyakorlatilag a gyógyszergyártó cégek kasszájába tolja be ezt a pénzt. 2,5 milliárd eurót kapott már 2008 óta. Felmerül bennem a kérdés, hogy ez bármiféle további kutatási adatokhoz, eredményekhez vezetette ez a támogatás, vagy sem. És aztán nézzük a politikai szempontokat és a saját személyes véleményemet. Van-e céges ráhatás az európai politika irányaira? Én úgy gondolom, hogy igen. Nos, hát először is ott vannak a rossz jogszabályok, rengeteg példát hozhatnék, talán a közlekedés és környezetért felelős kollégám erről mesélhetne. Például a bioüzemanyagok célkütűzések, ez nagyon rossz hatása volt az egész iparágra. Az Európai Bizottság ma azt mondta, hogy nos, hát akkor ezt teljesen kivezetik 2020-ra. Ez jó egyébként. Nagy fiaskó volt. Aztán egy másik fontos költségelem úgymond az, hogy hol nincsen jogszabály, ahol viszont szükség lenne rá. Ez azt jelenti, hogy például a rossz minőségű termékek piacon maradása, vagy a kartelek, vagy az innováció elmaradása miből fakad. Itt az Európai Bizottsághoz szólnék, de a kartel azért a standardekről is szól, és sok minden másról, nem csak az árképzésről. A nagyon világos a helyzet, hogy mit jelent az, amikor a jogalkotás hiánya például banki tevékenységekhez, spekulációhoz vezet, ebből fakad, fakadt egyébként a 2008-as pénzügyi válság is, amelynek most már több milliárdos a zára. Két évtized kellett ahhoz, hogy a dohányiparra vonatkozólag jogszabályok jelenjenek meg, és ez alatt hányan haltak meg, és hatalmas hatása volt ennek a költségvetésekre. Aztán beszélhetnénk az endokrin diszruptorokról, és azokról a kemikáliákról, amelyekről csak nagyon későn jelentek meg szintén jogszabályok. A biodiverzitás csökkenése, helyi példákat is mondhatnék például Brüsszel utcái még ma is tel is tele vannak foszilis üzemanyagot alkalmazó a járművekkel, a lehető legmagasabb itt a légszennyezés, és aztán a legnagyobb probléma a jelenlegi struktúrából adódó hiányosságok. Vannak persze ellenpéldák is, úgyhogy beszélhetünk sikerekről is európai szinten, nem is akarom ezeket lekicsinyelni, de nem gondolom, hogy itt most a politikai hatásokról kellene hosszasan beszélnem, hogy az elmúlt 15 évben Görögországban vagy Ausztriában szociális szempontból hová vezetett ez a helyzet? Vagy az európai fiatalok, Németország, vagy Löpen asszony, aki gyakorlatilag programmentesen, programok nélkül is képes most már eh, igen nagy sikereket elérni politikai szinten. Hát ide vezetett ez a fajta politizálás. Én azt gondolom, hogy világossá tettem azt, hogy eh, amennyire csak lehet, a politikát eh, a kereskedelmi érte, érdekektől külön kell választani, az oknyomozó újságírást támogatni kell, a hitelességet az európai intézmények számára biztosítani kell. Köszönöm. Köszönöm. Rátérünk az utolsó előadásra, a Dinks, a Transport and Environment igazgatója. Köszönöm szépen a lehetőséget hogy szólhatok Önökhöz, és meghívtak. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Nagyon jó, hogyha elgondolkozunk eh, ezeken a kérdéseken, és tanulunk egymástól. A Transport and Environment, eh, nos, egy eh, közlekedési szakértő környezetvédelmi ernyő szervezet, 50 európai szervezetünk van 27 tagállamból, tehát a tagállamok túlnyomó többségéből. Szeretném megismételni, amit Karl, a Transparency International-es kollega mondott. Az időnk túlnyomó részét nem a botrányok feltárására eh, szánjuk, hanem nagyon fáradtságos munkát eh, végeznek a munkatársaink, bonyolult, nehéz elemzéseket eh, írnak tényekre alapozva, megpróbálják az emberek figyelmét felkelteni. Persze időnként, is meg beszédem az előadásom egy részében említek is ilyet, a dízel ügyet, azért botrányokra is bukkanunk. A bevételünk 13 eh, százalékát eh, kapjuk eh, egy szervezettől, ami a bizottságtól, ami miatt vannak, akik ezt úgy kommentálják, hogy hát azért a bizottságtól kaptok pénzt, a bizottság ez csak azért teszi, hogy a saját életét megnehezítse. Tehát teljesen eltérőek a kommentárok, de az emberek többsége igazából nem egyetért azzal, hogy jó, hogyha van egyensúly a e, politikában a magán, illetve a közhatalom érvei között. Valami bennem azt mondatja velem, hogy lehet, hogy nem a világ legjobb ötlete az, hogyha gazdag milliárdosoknak annyi befolyást adunk, és ezek azután ugye médiákat szponzorálnak. Ők persze, mi könnyebb velük dolgozni, mint kormányokkal, de borzasztó, fáradtságos munkával, száz oldalas jelentéseket kell készítenünk a bizottságnak, de hát ez biztos ilyen, ilyen típusú munkához, amire ilyen kell valamilyen intézményi támogatás és a legerősebb környezetvédelmi szervezeteket és a végrehajtó hatalom ellenőrzését végezzük, a fékek ellensúlyok rendszerének fontos elemei vagyunk. Elsősorban először az állami támogatások, a légi közlekedésnek nyújtott állami támogatásokkal foglalkoztunk. Egy kollégám konkrétan a légi közlekedési támogatásokkal foglalkozott. Itt is persze forrásokról, finanszírozásról van szó. A tagszervezeteink is nagyon aktívak, például a magyar tagszervezet sokat dolgozott azon, hogy kimutassák, hogy hogyan nem jutnak el a források a cél szervezetekhez, vagy azokhoz, akiknek meg kellene kapni a támogatást. A spanyol infrastruktúrával kapcsolatos beruházások, hát ez is egy jó kis történet, szinte hosszabb a hálózat a maga, nagysebességű vonatoknál, mint Franciaországban, csak éppen utasok nincsenek a vonatokon. Aztán itt van a dízel botrány. Ugye milyen tanulságokat tudunk ebből levonni? Ez nem új dolog. Az első jelentésünk már rámutatott arra, hogy az autógyártók igazából, hogy viselkednek, ez már 97-es jelentésünk, amikor itt az emissziók manipulálásra már rámutattunk, és hát azóta Tulajdonképpen a e, szabályok szigorodtak, és e, egyre inkább e, megpróbálták megakadályozni. Ez ilyen típusú manipulációkat az elmúlt öt évben ez folyamatosan szigorodtak a szabályok. Aztán irónia, az irónia azt hozta, hogy itt szeptemberben volt itt a parlamentben egy rendezvény, amelyben hangzott, hogy kilenc dízelautóból öt nem felel meg az előírt határ előírt értékeknek. Négy nappal később egy, azután egy nagyon fontos dolog történt, ami megváltoztatta a helyzetet. Nem is amiatt, ami elhangzott az EPA részéről, hanem mert ennél sokkal fontosabb volt az, hogy egyik európai kormány sem volt hajlandó lépni. Mi rögtön elismert, felismertük, hogy itt miről, mekkora ügyről van szó, itt nyelvi csoportokat hoztuk létre, call centereket, hogy kezelni tudjuk a rengeteg érdeklődést. A, ugye a dízel autók az magasabb eh, kibocsátási értékek nagyon sok ember halálát okozzák, és itt eh, Számunkra tényleg ez volt a kulcsfontosság kérdés, a strukturális kérdés. Első nap eldöntöttük, hogy itt most nem próbálunk a Volkswagen-ből mindent kifacsarni, mert tudtuk, hogy ennél sokkal messzebbre megy mutat ez az ügy, ez nem egy céghez kötődik, kapcsolódik, nem csak egy ilyen szennyező van az ókadból, a gyökerekig akartuk, akarunk leásni, és egy szabályrendszer létezne az Európai Unióban, de hát 28 tagállam gondoskodik ezek, ennek a végrehajtásáról. És talán nem is meglepő, hogy mindegyik tagállam sokkal inkább védi a saját nemzeti iparát, és a másik tagállamok gyártóira mutogatnak. Hogyha megnézzük ezeket a, a reláció, ezeket a pert, amikor kibukkant, kiderült ez az egész, ugye Németország a fiatra mutogat, a fiat Németországra, Franciaország mind a kettőre mutogat, ez egy csúnya, csúnya játék. És ezért első naptól kezdve mi rögtön azt hangoztattuk, hogy ez a nemzeti végrehajtás, a különböző protekcionista mechanizmusok, ez, ez az ok. És ezt ugye az amerikaiak tárták fel, de nagyon, ez nagyon nagy károkat okozott az európai embereknek. Egy európai szintű felügyeletre lenne szükség, akik ellenőrzik a szabályok betartását, és nem eh, engedik meg, hogy itt alkudozzanak egymással a tagállamok. A bizottsággal szorosan együttműködtünk, javaslatokkal dolgoztunk ki, hogy hogyan lehet megszervezni egy ilyen szigorúbb ellenőrzést, egy felügyeletet. Persze ez egy nagyon érzékeny kérdés, ezért nem haladunk nagyon gyorsan, de azért haladunk, haladunk. Az Opel, a Renault és a Nissan már úgy döntöttek, hogy 70 eh, fok eh, alá mennek, a Fiat is eh, csatlakozott, a Mercedes is, a Peugeot 5-nél tart már, és úgy tűnt, hogy már 22 perc után állít át a motor, a, állítják a hőmérsékletet, ami pont tehát érdekes módon a teszt időtartamának a vége. De egyetlen egy kormány sem vádolt meg hivatalosan egy autógyártót sem egy ilyen hőmérséklet manipulálásért, és ez, ez nem helyes, mert a ugyanis az alapprobléma a nemzeti szintű végrehajtása a EU-s szabályoknak. Ahogyan a CEO munkatársa is rámutatott erre, nem csak dízel botrány van, hanem biodízel is. Jövő héten előállunk bizonyítékokkal, miszerint az a jelenlegi mandátum, hogy bioüzemanyagot kell keverni a dízelhez. Ez azt eredményezte, hogy pálmaolajat használnak. Az Európában felhasznált pálmaolaj fele most autókban kerül felhasználásra. Ennek a, ez borzasztó erdőpusztulást okoz, és ez a típusú elegy még szennyezőbb is, pedig ugye a célunk a zéró emisszió. Hát ezt a szép klímapolitikát úgy valósítjuk meg, hogy közben azért mégis nőnek a kibocsátások, és tovább szennyezzük a földet. Hát ez is egy botrány. Hasonló a helyzet, mint a Volkswagen ügy, mielőtt az EPA, e az amerikai környezetvédelmi hatóság ezt feltárta, akkor is mindenki tudta, hogy mi van, és valamit tenni kellett, de amíg nem volt elég drámai a helyzet, addig nem történt semmi. Tanulságok. Először is a, az egyik kulcsfontosságú dolog, hogy nem a hardware kell költeni, hanem a szoftverre azért, azaz az hardware alatt értem itt épületeket, stb. Ehelyett emberekre, tudásra kell költeni. Amikor szabályozókat alkotunk, akkor az adatok transzparenciájára van szükség. Ez nagy probléma, mert gyakran, amikor ilyen rendeleteket írogat, írnak az EU-ban, akkor a vállalatok igazából nem tudják azokban foglaltakat végrehajtani, vagy ha nincsen megfelelő hatékony ellenőrzése annak, hogy a végrehajtásra gondoskodó eh, hatóságok eh, nem kapnak elég forrást ahhoz, hogy tényleg jól tudjanak ellenőrizni. Azután a finanszírozásunk kérdése. Saját helyzetünkről miatt nem panaszkodom, de alapvetően a vagyslogok, NGO-k egyre kevesebb támogatást kapnak, pedig a tagszervezeteink bért fizetnek a munkatársainknak, ugyanis a kormányok már ilyen ellenük tevékenykedőket nem igazán hajlandók pénzügyileg támogatni. Ezért szükség van a nemzeti tagszervezeteink támogatása érdekében források gyűjtésére. Hát persze ennek nem, le, nem lenne szabad, hogy ez így legyen, de mégis szükséges. Úgyhogy ha e, bármit tudnak tenni annak érdekében, hogy javuljon ez a helyzet, hogy a, e, a nemzeti szintű források erodálását e, megakadályozunk, ez, ez csodálatos lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gyakorlatilag minden ö, szakbizottság kompetenciáit lefettük. Nekünk a korrupció ellenes harc az elsődleges feladatunk és az EU pénzügyi érdekeinek védelme. De nyilván ezekkel a kibocsátásokkal az EFSA ügyével nekünk is kellett foglalkozni, bár nem szakmai a mi feladatunk. És ezzel a témával mi nagyon sokrétűen foglalkoztunk, tehát azért nem úgy van az, hogy ezt felszínesen kezeltük. Megnéztük pontosan, hogy két évre visszamenőnek, hogy az IMI mit finanszírozott, és sok alapkutatást finanszírozott, betegségek elleni küzdelmet, ami EU pénzek nélkül nem lett volna lehetséges. Tehát az IMI sok egyéb témát támogatott, és mi tudjuk, hogy mi a, mik a kutatási célok, de tény, hogy a PPP vonatkozásában nagyon sok gond volt, főleg az agrárpolitikában. Megadom az előadónak a szót rövid megjegyzéssel élnék az NGO-k tevékenységével kapcsolatban és a felvetett problémákkal kapcsolatban. Sok minden elhangzott itt, a finanszírozás kérdése is. Nem vagyok olyan régen az európai politikában, a 15-20 évvel vissza tudják tekinteni, de ezzel együtt azt hiszem, hogy itt valami új dolgot tapasztalunk, több tagállamban is, azt ugyanis, hogy a, a civil szervezetek nem finanszírozásával, vagy az ő jogi környezetük megszorongatásával komoly és közvetlen politikai támadás alatt állnak civil szervezetek több tagállamban is. Persze ez összefüggésben van az antidemokratikus trendekkel, amelyek egyes tagállamokban eluralkodtak. Valamennyien elmondták, hogy mennyire fontos az NGO-k tevékenysége, a döntéshozás átláthatóvá tétele EU szinten, de ehhez hozzá kell fűzni, hogy egyes tagállamokban az NGO-k már magukra vannak hagyva a demokratikus felépítmény védelmezésével, és a kormányok eljárnak velük szemben, hogy már ők se legyenek. Tehát itt az EU-nak kutya kötelessége lenne valamit lépni. Szerintem ezt nem veszük eléggé komolyan, hogy mennyire fontos lenne az NGO-k szerepe És nagyon kényes politikai kérdés ez, nem, nem akarok erről vitát nyitni, de, de ez egy új jelenség, hogy kifejezetten az Európai Unión belül támadják a civil szervezeteket. Erre az EU-nak előbb-utóbb valamilyen választ kell adnia, legalábbis egyes tagállamok vonatkozásában meg kell védeni a civil társadalmat, a civil szervezeteket a politikai támadásoktól. Még egyszer elmondanám, hogy az EU költségvetése a civil szervezeteket sok szempontból, sok csatornán támogatja, sőt a, a végrehajtás eszközeinek tekinti a költségvetés a civil szervezeteket. Sok pénzt kizárólag civil szervezet részvétele mellett kaphat meg egy tagállam. És nyilván ezzel is lehetnek gondok, de én ezzel sokat foglalkoztam, több meghallgatást is szerveztem ebben a kérdésben, és az EU költségvetés legalább egy milliárddal támogatja a civil szervezeteket. Nehéz ezt pontosan megalapítani, de ez a becslés ez, ez áll. Tehát az EU sokkal jobban támogatja a civil szervezeteket, mint akár bármelyik tagállam. Ha ezt a tagállamok nem képesek ilyen EU támogatás mellett sem vállalni, akkor az szomorú nem akarom azt mondani, hogy ez nem a feladatunk, nem akarok az ipari lobby csatlósa sem lenni, de az iparnak is lehetnek és vannak érdekei, munkahelyeket tart fenn a tagállamokban, és mi nem tehetünk olyasmit európai szinten, amely egyes tagállamok iparát súlyosan károsítaná. Történt már ilyesmi, és egyértelműen kiderült, hogy ebből még nem csak gazdasági, hanem társadalmi problémák is adottak. Tehát legitim ipari érdekek is létezhetnek, és a politikai eh, tevékenység abból áll, hogy minden érdeket be kell kanalizálni egy közös rendszerbe, ahol ezek megküzdenek egymással. Ha nincs több jelentkezés, akkor ha megengedik, akkor rátérnék a harmadik panel témájára, amit Ayala Sender asszony Ines fog bevezetni, az előadóinkat bemutatni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, hogy ha egy kicsit reket vagyok. A harmadik panel azért érdekes, mert eh, itt azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan működik a médiumok finanszírozása, milyen a szerkesztői függetlenség, legalábbis azon médiumokban, ahol az Európai Unió pénzei is megjelennek. és hogy mennyire tényleg európaiak ezek a médiumok. Mert alapvető gond Európában, hogy a polgárok nem tudhatják sokszor, hogy egy médium kihez tartozik. A Euronews például minden szállodai szobában fogható Európában, és az interneten meg lehet tudni, hogy ezt kiműködteti, ezt elég könnyű megtudni, hogy a Euronews mögött kiáll. De már a televízión eszpanyolára azt nem tudnám elmondani, és ezért lenne jó tudni, hogyha európai pénzek jelennek meg médiumok hátterében, akkor mennyire látható ez a polgárok számára is, Mennyire látható a finanszírozási struktúra? Az újságírók szerepe nagyon fontos. Az újságírókkal együttműködés európai témák kapcsán ugyancsak kiemelt jelentőségű. Az újságírói szövetségek nélkül például a LuxLeaks vagy a Panama dosszié soha nem született volna meg Spanyolországban egyes médiumokat, beszéljük csak a saját hazámról, manipulál a nagy tőke, vagy nem csak a nagy tőke. A márciusi terrortámadások kapcsán is látható volt, és ez valószínűleg minden európai országban így van, hogy hát érdekcsoportok finanszíroznak médiumokat. Csak a fő baj az, hogy nem látható ez a polgár számára, tehát az ártatlan polgár nem tudja, hogy éppen egy pár csatornát néz. És jó lenne, jó lett volna, hogyha itt a politikó vagy más médiumok képviselői is itt lennének, de most hát nem volt erre alkalom, úgyhogy az európai intézményi médiumokra koncentrálok ebben a harmadik panelben, amelyek egyértelműen európai pénzekből működnek, és szeretnénk az előadóink révén látni, hogy európai pénzekkel hogyan lehet Tehát mennyire európai üzenetet közvetítenek az európai pénzeket felhasználó csatornák, illetve hogyan lehetne erősíteni ezeket a fórumokat, médiumokat, hogy az európai üzenetek a sok-sok nemzetivel szemben mégis csak hangot kapjanak a média piacon. A Transparency International képviselője mondta el talán, hogy az emberek látják a, a fő újságcímeket, a címlapokat. Olvasnak a botrányokról, a híre, elhíresült nagy botrányokról. De ritkán olvassák el azt, hogy a, a következő fázisokban mi lesz egy ügyből, hogyan cseng az le, milyen megoldások születnek. Tehát a botrány jellegen túl az átláthatatlan kapcsolatokról kevés szó van, már pedig a sok pozitív példát is be lehetne kellene mutatni, a működő projekteket, azt, hogy hogyan kell, lehet elkerülni a korrupciót, a, a média alapvetően Európában nemzeti. Tehát nem nagyon beszélhetünk európai hírcsatornákról, a jelentőségük a többi nemzetihez képest eh, nagyon kicsi, és a pozitív történetek Európáról soha nem jelennek meg, mert szinte minden tagállamban, még a bal meg a jobb oldal is érdekelt lehet abban, hogy nemzeti érdemnek tudjon be valamit, ami tulajdonképpen európai vívmány. Tehát eh, hogyan lehet eh, kiegyensúlyozott, igaz európai üzeneteket eh, eh, küldeni. Mik a nehézségek ezen az úton? Erről kérdezzük a három előadót. És elsőként akkor Lengeria azt a DigiConnect-től. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy meghívtak. Nézzük meg, hogy a multimédia Actions alatt mit finanszírozunk. Multimédia tevékenységeinket eh, az Európai Bizottság alatt eh, kezeljük. A mandátunk eh, egyébként nagyon világosan fogalmaz. Pán-európai perspektívából, szemszögből való újságírásról van itt szó. Általános információkat nyújtunk az állampolgároknak az Európai Uniós kérdésekről, ugyanis az embereket az embereknek joga van ahhoz, hogy az európai kérdésekről tájékoztatást kapjanak. Az Európai Bizottságon belül intézők kezeljük ezt a költségvetést. 2014-ben átkerült a DG Connecthez ez a szalosztály. Ezek az innováció, ezek az információk 2015 novemberéből származnak, az Euróbarométertől kaptunk őket. Amikor felteszik azt a kérdést az európai állampolgároknak, hogy mennyire tájékozottak európai ügyekben, 65% úgy gondolja, hogy ők nem tájékozottak. Amikor megkérdezzük az embereket ennek a relevanciájáról, akkor akár két harmada is az embereknek azt mondja, hogy nem megfelelőképpen kapott tájékoztatást. Tehát innen is látszik, hogy nagyon is releváns ez a kérdés. Sajnos a büdzsé megkurtítása nagyon rossz hatással volt a mi tevékenységünkre az MFF-en belül. Ez azt eredményezte, hogy 20%-kal csökkenteni kellett az előző pénzügyi időszakhoz képest a költségvetésünket. Ettől függetlenül voltak az Európai Parlamenttől származó módosítások, amelyek segítenek bennünket abban, hogy garantálni tudjuk a meglévő tevékenységeink folytítását. Ez 2014-től 2016-ig bezárólag így lesz. A legnagyobb kedvezményezettjeink a Euronews, a Euronet Plus, erről majd nem sokára egy kicsit részletesebben is beszámolok, és aztán itt volt a European az Európai Audiovizuális Obszervatórium. Megpróbáltuk a lehető legjobban optimizálni a le, ezek, ezt a nagyon kevés rendelkezésre álló forrást, de mégis pont ezért idén júliusban ezt az utolsó tevékenységet ki kell vezetnünk. A Kreatív Európa programon belül van egy olyan jogalap, amelyre hivatkozva folytatni tudjuk ezt a munkát, administratív megállapodás alapján, amelyet az Európai Tanácssal kötöttünk meg. Nézzük most dióhéjban a Euronews-t, és az, hogy milyen finanszírozást is biztosítunk a Euronews-nak. Nos, ez egy privát cég, ami azt jelenti, hogy az Európai Bizottságnak nincsen pénzügyi értekeltsége, és nem is léphetünk közbe a döntések során. Fontos szereplők vagyunk, de nem vagyunk részvénytulajdonosok. Ez egy olyan cég, amelyet jelenleg 25 közszférába és magánszférába tartozó részvényes tart fenn. Nem olyan régen egyébként itt voltak változások is. A Euronews megerősítette igazgató tanácsát és egy független monitorozó csapatot épített ki, amelyet szintén egy külső szervezet végez. Az Európai Bizottságnak régi kapcsolatai vannak a Euronewsnak, hiszen a cég alapítása óta, tehát 93 óta ott vagyunk, segítjük a munkájukat, de kapcsolatainkat 2010-ben egy megállapodás lépett életbe, és 2010-ben a Euronews számunkra betöltötte a közértekű szerepkörét. A Euronews jelenleg 13 nyelven működik, ebből 8 európai nyelv. A tevékenységünket 80 millió euró, 18 millió euróval segítjük, és ezen felül további költségvetési forrásokat kap az Európai Bizottság más költségvetési sorainak köszönhetően, még 4,7 milliót kap a Fársziból, valamint a 2,3 millió, amely a DJ Enterprise, a DJ Regio és a DJ Ekfin magazinjainak szánunk ezen keresztül, ezen költségvetési soron keresztül. Nézzük most azt, hogy az Európai Bizottság milyen tevékenységet finanszíroz a Euronews-on belül, tartalmi kérdéseket, és különböző nyelvi változatokat támogatunk. Ezen nyelvek egy része az Európai Parlamentnek köszönhetően került bevezetésre, például a farsi és az arab nyelvű szolgáltatásokra gondolok. Nagyon fontos azt is kiemelni, hogy a Euronews fontos prioritás Juncker elnök és Öttinger biztos számára. Ilyenként jelölték ezt meg, és ezért a mandátum is nagyon nyíltan beszél. Öttinger biztos feladata az, hogy a Euronews számára egy fenntartható üzleti modellt dolgozzon ki, új partnereket keressünk meg, és a lehető legjobban használjuk ki a, a most meglévő technológiai lehetőségeket. Euronet. A Euronet szintén privát cég, egy európai gazdasági érdekcsoport, és az Európai Bizottság megint csak nem szól bele ennek a, a cégnek a döntéshozatalába. Itt most megint csak a Euronet Plus-szal már régóta kapcsolatot tartunk fenn. 2020-ig tart a jelenlegi keretmegállapodásunk, és ezután új tendert fogunk kiírni, most egy új, éppen egy új szerződés alapján dolgozunk, éves alapon 2016-ig. Úgyhogy nem sokára a Juranettel lévő szerződés rendszerünk végéhez érünk, és egy új közbeszerzési eljárást vagy pályázatot kell majd kiírni. Összesen 6,1 millióval járunk hozzá a szolgáltatásokhoz, 14 nyelven szolgáltat egyébként a Juronet. Nézzük most az adatokat. A Euronews és a Euronet kikhez jut el. A technikai lefedettség 426 millió háztartásba jut el a világon, éves, illetve egy napi szinten Európában nagyjából 4 millióan nézik, ami azt jelenti, hogy ez a vezető nemzetközi hírportál. 97 millióan látogatnak el a webportálra, 1,6 millió Facebook követője van, és 200 ezer Twitter követője. A Juranet Plus 22 millió hallgatóhoz jut el napi szinten, az adatokat nehezebb megállapítani, mert vannak technikai korlátozások is bizonyos területeken a hálózatban. Ami a website látogatókat illeti, kb. 750 ezeren látogatják ezt éves szinten, és figyelembe vesszük azt is, hogy a tagok weboldalait kilátogatja. Ugyanis itt ugye egy hálózatról van szó. Ezen kívül jó néhány auditot és értékelést készítettünk azzal kapcsolatban, hogy mennyire hatékonyak a tevékenységeink ezzel kapcsolatban. A Euronews esetében 2009-ben és 2014-ben végeztünk ilyen elemzést, ez pedig az, ezek azt mutatják, hogy közérdekű tájékoztatást végez a Euronews, és hatékonyan teszi ezt jelenleg éppen folyik egy audit, és ennek az eredményei majd néhány hónap múlva állnak rendelkezésre. De ezen felül éves szinten is monitorozzuk a tevékenységet, és egység alapú elszámolást végzünk, és ez pedig egy külső független auditor ellenőrzi évről évre, hogy valóban kapunk-e valamit a pénzünkért. A Juranet esetében pedig 2011-ben végeztünk egy elemzést, értékelést, ott néhány problémára derült fény a tartalmak kapcsán. A Juranet Plus változtatásokat vezetett be annak érdekében, hogy az új tender dokumentációjában szereplő feltételeknek megfeleljen. A Juranet Plus értékelése néhány hónapon belül szintén rendelkezésre fog állni. Ez egy szolgáltatási a szerződés, és az Európai Bizottság nagyon részletesen értékeli azt, hogy megkapja-e a szerződésben foglalt tartalmakat. Idén egy új keretmegállapodást kívánunk aláírni a Euronews-zal, és a Juranet plus pedig az utolsó éves szerződést fogjuk aláírni, ezen kívül pedig egy pályázatot fogunk kiírni, mert úgy gondoljuk, hogy a legjobb felhasználása ennek a pénznek egy újszerű pályázat kiírásán keresztül valósítható meg. Köszönöm szépen! Ja, besten Dank. Vielleicht a kérdés az, hogy talán a többi médiáról is tudna valamit mondani, az egyéb, a DigiConnect egyéb médiával kapcsolatos tevékenységéről, hogyha már úgyis itt van velünk, talán ez jó lenne. Köszönöm, most pedig Michael Peters következik, a Euronews eh, CEO-ja.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 örömmel mutatok be néhány szlájdot a Euronews-ról. tíz percben megpróbálom elmondani, hogy mik talán a legfontosabb részei a munkánknak. Ez talán érdekes az önök számára. Van, ami összhangban van azzal, amit Tuszia Recalde Langelica elmondott. Persze nem ellenőriztük egymás előadásait. Az első dolog, amiről beszélni szeretnék, az az, hogy a Euronews 1992-ben az EBU kezdeményezésre hozták létre, Lioni központtal. Időközben, ahogyan látják a képen, máshova költözött a központunk. A Euronews mindenek előtt független, ez rendkívül fontos. És a függetlenség összhangban van az európai DNS-ével a vállalkozásnak. Ha megkérdezzük az embereket, hogy mit jelent a Euronews számodra, akkor az európaiság jut az emberek eszébe. Multikulturális is a Euronews, hiszen 13 nyelven közvetítünk, és itt többről is van szó, nem csak nyelvről, itt eh, igazából 13 különböző nyelvi változatot készítenek el az újságíróink, a szerkesztőink, és hát ez nagy eh, fokú multikulturalizmust eh, eredményez. Ez a, ez a vállalatnak a, a lényege, a DNS-em, ez a 13 nyelvi változat, amelyeknek a kétharmada európai DNS. Most nézzük a számokat, mert a számok mindig nagyon fontosak. Több mint 4 millió, 1,2 milliárd ember férhet hozzá a Euronews adásaihoz. Hogyha összehasonlítjuk a konkurenseinkkel, mint egy 300 millió nézővel verik a konkurenseinket. Nagyon sok szállodában nézik a mi adásunkat, de remélhetőleg a szállodákon kívül még többen néznek minket, de hát persze önnek is köszönöm, hogyha a hotelben minket néz. A Global Web Index mindenütt, minden platformon méri a nézőszámot. Lucie Recalde csak az Európában a tévéről beszélt. De hogyha azt nézzük, hogy mondjuk hányan videón nézik a, a Euronews-t, és akkor még nem is beszéltünk a Twitterről, meg az egyéb közösségi oldalakról, 36 millió ember használja a Euronews-t videókon naponta Európában, és közöttük mi? A 135 millió naponta, 250 millió havonta, itt látják a számokat, ez a világ lakosságának szinte 5 a Európában és csak tévén 4 millióan nézik a Euronews-t, ahogyan hallottuk, és a versenytársainkat messze megelőzzük. Most, amikor a Value for Money-ról beszélünk, persze itt láthatjuk a költségvetéseket is, a két fő riválisunkkal, ha összehasonlítjuk, a, látják a számokat a vetítőn, hogy mekkora költségvetésből dolgozunk, azt hiszem, hogy ez, ezek a számok nagyon kedvezőek a Euronews számára. Minden digitális platformon délen járunk. Néhány hete az Africa News eh, is útjára indult áprilisban, tehát ez egy nagyon új dolog. A célunk az, hogy afrikaiak számára ugyanazt az élményt tudjuk eh, házhoz vinni, mint amit az európaiak már élveznek, és itt is ugyanúgy lesz egy ECO, az, eh, tehát az African News, ami az európai bizottság számára is nagyon fontos és hasznos. Most már több mint 25 éve dolgozunk, és azt hiszem, ha megnézzük, hogy mi volt a sikerünk kulcsa, akkor ezt a következőképpen foglalhatnánk össze. Először is, ez, ez az európai DNS-e a Euronews-nak, tehát az Európai Unió mottoja az, hogy egység a sokszínűségben. És a News ez egy nagyon egyedi, egyfajta selling point. Ezt mi egy új fajta gondolkodásmóddá alakítottuk át, ahogyan majd, majd az előadás végén látnak egy rövid videót, ami ezt nagyon jól fogja szemléltetni. Nem kell nekünk egy politikai agendát, programot követnünk, hanem olyan öm, médium vagyunk, amely öm, a lehető legtöbb véleményt, nézetet közvetít. És ezért múlt heti múlt héten készült videónkat majd az előadás végén fogják látni. Lucia Rekára is elmondta, hogy ami a tulajdonosi szerkezetünket illeti, egy vegyes tulajdonás van, tehát állami és magán. Több mint 25 részvényesünk van, ebből 24 állami, és csak egy a Global Media Network van magánkézben. Itt a hitelességünket mindenképpen meg akarjuk őrizni, és mi nem egy tulajdonosnak a gyermeke vagyunk, aki beavatkozhat, nem nem kerülhetünk emiatt identitásválságban sem, és nincs gazdasági nyomás. Egy új irányítási struktúrát hoztunk létre a vállalaton belül, így az állami részvényeseknek teljes kontrollt biztosítunk a szerkesztési tevékenységben, bár csak 40%-os a részesedésük, ők jelölik az elnököt a szerkesztőbizottságba, 9-ből 7 hely nekünk jut, nekik jut, és a szerkesztőbizottság elnökének a kinevezése során konzultálniuk kell az Európai Bizottsággal. Ez is nagyon fontos pont volt számunkra. Egy másik kulcsfontosságú dolog, ami kicsit egybevág a mai vita irányával, a checks and balances, a fékek és ellensúlyok, rendszer eh, működik nálunk, ugye az Euronews léjátját a szerkesztőbizottság ellenőrzi, és van az Observatory di Pavia, egy magáncég, ez egy eh, monitorozást végző cég, hiszen eh, folyamatosan figyeljük a Euronews outputját. A mai témához kapcsolódik az is, hogy szerepet játszunk a transzparencia tekintetében, és feltárjuk, megpróbáljuk feltárni a különböző visszásságokat, whistleblowerekkel is együtt dolgozunk, megpróbáljuk ezt a átláthatóságot mindenképpen őrizni. Ugye egy híres dolgot mondok, a Panama papírok, ez különböző dolgokat is látnak erről a Euronews-on. Beszél David Cameronnal, ugye nyilván tudják, a BBC nem is említette Cameron érintettségét, még igen. Azután Oroszországról és szóltunk, Azerbajdzsánról. Ugye Azerbajdzsán az egyik legfontosabb ügyfél, de mi az összességében 66 ilyen riportot készítettünk, egy 10-től 10 perces hosszúságban, és semmilyen kereskedelmi nyomás nem, nyomás alatt nem hajoltunk meg. Az Európai Bizottság, ahogy elhangzott, készítetett egy mission lettert, és ebben a küldetésünket megfogalmazva levélben leszögeztük, hogy európai érdekeket követtünk, és kötődünk az Európai Bizottsághoz, de nem közvetlen támogatások formájában, hanem megpróbálnak segíteni nekünk, hogy közvetlenebbül szóljunk Európáról, de mi nem az Európai Unió vagy az Európai Parlament tévéje vagyunk, csak amikor mi szólunk Európáról, akkor megpróbáljuk elérni azt, és ez nem könnyű, azt, hogy egy egyfajta Európa identitás és Európáról szóló vita legyen Európában. Brüsszelben van a legfontosabb nemzetközi irodánk, különböző programokban a legkülönbözőbb dolgokról számolunk be. Természetesen minden programunk nagy mértékben interaktív, megpróbáljuk valóban ezt a vitát elindítani, vagy folytatni az európaiakkal. Sok Google Hangout-tal dolgozunk, és reagálunk dolgokra a Twitteren. Szerkesztési és pénzügyi szempontokról is beszélni kell. Sok a pénzügyi beszámoló, sok az ex ante vagy ex post um, audit, tehát ellenőrzés. Csak az elmúlt négy, három évben több mint 120 jelentést kellett készítenünk az Európai Bizottság számára, és több mint 30-szor folyt auditálás nálunk az elmúlt három évben. Ugye elmondott, hogy elég rendesen auditálva vagyunk. Még akkor is, hogyha az elmúlt három évben egyharmadban mi finanszíroztunk különböző akciókat, az Európai Bizottság nem fizet minden nyelvi változatban közétett ilyen akcióért, ezért ahol a bizottság nem finanszíroz, ott mi lépünk be finanszírozással. Még röviden a jövőnyözzel kapcsolatos auditokról. Az elsőben azt vizsgálták, hogy a két fő riválisunkhoz képest mennyire költséghatékonyan dolgozunk. Ezt egy külső független könyvvizsgáló cég végezte, tehát a CNN és a BBC-nél négy, illetve 9 euró jut, 1000 euró költött pénzre. A Euronews-nál sokkal jobb ez a value to money arány, tehát nálunk 9000 nézőt érünk el ugyanazzal az összeggel. És most, ha megengedi, akkor egy rövid videót szeretnék bemutatni, hiszen ugye tévé vagyunk, de hogyha nem akarják, akkor persze átugorhatunk, két és fél perces lenne ez a kis film. Köszönöm, ha megnézhetjük. A múlt héten indítottuk, múlt kedden ezt az új feature-t. Manifestando no Bahia.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 Köszönöm szépen. Kellemesebb képeket nézegetni, mint bonyolult szövegeket olvasni. Most a Jelenet Plusz képviselőjének adok szót. Erlenc Kalabul úrnak, aki a Jelenet igazgatója. Köszönöm, hogy meghívtak. Megpróbálom kifejteni, hogy mivel foglalkozik az Euronet Plus. Hasonló mutatóink vannak, mint amiket az előbb hallottunk. Általában mi is tudjuk, hogy az európaiak keveset tudnak Európáról. Az európaiak 60-70 százaléka úgy érzi, hogy nem kap elég tájékoztatást arról, hogy Európának milyen hatása van a saját életére. Most mi ebből indultunk ki, és az Euronet Plus ezt próbálja áthidalni a polgárok és az EU közötti szakadékot. Ez persze nem, nem egy könnyű feladat, hiszen 20 éve áll fönn a probléma, 10 éve áll fönn az Euronet, de azért valamit tettünk tudatot fejlesztettünk, jobb megértést generálunk, és a különböző európai véleményeknek fórumot adunk. Az Európai Bizottsággal két különböző szerződésünk is van, és tevékenységünknek ez tehát a fő mozgató rugója. az EU információkat persze sokféleképpen lehet értelmezni. Van ö, újságíró információ, van intézményi kommunikáció, vannak tények, vannak elemzések. Ezen belül kell megteremteni egy független, semleges <clears throat> pontot, azt a független pontot, ahol a szerkesztői függetlenség garantált, miközben a szerkesztő érvényesíti az európai jelleget, és nekünk az a feladatunk, hogy egyre több hírrel bombázzuk az európai polgárokat. A képen látható a mottunk. Elemeztettük külső szervezetekkel tevékenységünket, hogy mennyiben teljesítjük a három benchmarkot, amit magunknak szabtunk. Hogy mennyiben hozzáadott értéket képviselnek a programjaink, mennyire informatívak EU tartalmak tekintetében, és mennyiben elérhetők digitális platformokon. Az elsővel kezdeném. Az Euronat Plus több EU hírt generált, minőségileg és mennyiségileg is, mint versenytársai. 4 hatszor, 6-szor, 7 8-szor több hírt generálunk, mint konkurenseink, és hétszer több olyan elemző cikket, amely vitát generálhat. Tehát úgy érezzük, hogy ezt a pontját a vállalásunknak teljesítettük. A második aspektus ugye az, hogy a hallgatóink Európára vonatkozó információs igényét kielégítsük. Gyakran úgy vannak a társaságok, sajtóorganok, hogy valamiből kiindulnak, aztán úgy maradnak, és nem követik az igények változását. Mi azonban teszünk azért, hogy, hogy ne csak nyomjuk ész nélkül az elhatározott tartalmakat, hanem megfigyeljük, felmérjük, hogy ugye rádió és videószolgáltatásunk is van, ha megengedik, akkor én is bejátszanék mit, most valamit. Figyelünk arra, mit gondolnak a fókuszcsoportjaink. Imer egy példa. Mislim da su vijesti efektne, da privuku pažnju. Odgovaram i što je tako blic kratka, jezgrovita, jasna i osvježi mi dan. Onda malo pogledam dalje, potražim to, ali e, vi ste mi pronašli put kojim da idem com bastante felicidade e, e contente por, por Portugal também estar inserido uh, neste tipo de programas. Penso que a maioria do público-alvo a quem estes assuntos interessam mesmo nunca tem a hipótese de saber nem, nem como funcionam, nem sequer que existem. Ja, stärkt das Wir-Gefühl. man hat immer wieder die Verbindung zu gemeinsamen Europa und Im Moment ist es ja so, dass keiner von sich selber behaupten würde, ich bin Europäer. Diz respeito a todos nós. Já não somos só o, o nosso cantinho Portugal, somos europeus. Isso é muito importante. This is just uh, an abstract of the uh, three different countries that we audit each year in terms of results. So Tehát évente ö, értékeljük, hogy milyen a hallgatottságunk Belgiumban, Portugáliában, Olaszországban, Hollandiában voltak ilyen felmérések független cégek révén, és elemeztettük velük, hogy javultunk-e önmagunkhoz képest, teljesítjük-e a kettes pontban foglalt vállalást, és erre egyértelműen igen a válasz. If you go to the second, uh... A második benchmark tekintetében, még visszamennék a másodikra, digital readiness, which is the third one. Most lehetőleg a harmadik pontra, a digitális elérhetőségre. Ugye ma a médiumok egymásba kezdenek átolvadni. Egyre kevésbé világos a határ a különböző médiumok között. Most már minden multimédia. És a hálózatunkat úgy alakítjuk, hogy ennek a digitális átállásnak az élvonalában maradjunk. Tehát a digital readiness kifejezés azt fejezi ki, hogy bármikor, bármilyen ö, multi média szempontnak meg tudunk felelni, sokkal jobban, mint a normál, hagyományos rádiók. És tartalmi és minőségi és technológiai szempontból is így van ez. A külső benchmark vizsgálat azt mutatta, hogy a többiek előtt vagyunk a digitális átállás vonatkozásában. Ezt fontosnak tartjuk, hogy ezt meg is őrizzük, ezt a pozícióinkat, pozíciónkat a multimédia bizniszen belül. A rádió ö, világában mi tehát előjárunk. És nyilván európai a missziónk, közrádióként definiáljuk magunkat, megpróbáljuk az európai döntéshozást közelebb hozni a polgárokhoz. Ezt is egy rövidebb videóklip formájában szeretném illusztrálni.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 a mi rádiónk mit csinál. Tehát nyilván alapvető rádiók vagyunk, tehát hanganyagot sugárzunk, de sok platformon ott vagyunk, klippeket is az interneten, és live radio szolgáltatásunk is van, és lekérdezhető rádió is. Tehát a tíz éves fennállásunk során 20 millió a valós hallgatói létszámunk, tehát ez nem a technikai elért közönség, akik elérhetők potenciálisan, hanem akik effektíve hallgatnak minket. Technikai lefedettségünk 300 millió, tehát potenciálisan ennyien hallgathatnának minket egyszerre. 1600 órát sugárzunk, ha belegondolnak, akkor ez egy sok, 18 rádió adónk van, 16 országban, 14 különböző nyelven, íme ezek, és a specifikációkat is úgy igazítottuk, hogy egyre többen hozzáférhessenek a, az adáshoz, és tulajdonképpen az EU hírek piacát domináljuk. Vannak országok persze, ahol nem vagyunk különböző okokból még jelen. Az Egyesült Királyság például ilyen. Ennek geopolitikai, kulturális oka is van. Majd meglátjuk, hogy a Brexit mit hoz. A Brexitról szól a szóló népszavazás. Az euroszkepticizmus van a háttérben Northern Scandinavian countries are also a place which is quite difficult to reach for all. És nem akarunk beleavatkozni a belpolitikába, de Svédországban belpolitikai okokból, Finnországban is belpolitikai okokból nem sugárzunk, de még nincs kizárva, hogy ott is megjelenünk. És egyébként valamennyi EU országban jelen vagyunk, illetve éveken belül jelen leszünk, néhány éven belül. Következő diát kérem. A költségekről szólva, ami nem lényegtelen, nagyon egyszerű keresztet látunk a diagramon, tehát csökkentjük a beruházási egy, egy hallgatóra jutó költséget, ma már nagyon alacsony ez a költség, tehát egy hallgató 20 centbe kerül, nyilván a rádió olcsóbb műfaj, mint a tévé, de a rádió közötti versenyben is nagyon költséghatékonyak vagyunk. Tehát az elért hallgatók egyfőre jutó költsége 8 millió hallgatóról 25 millió hallgatóra növeltük a nézettséget, miközben csökkent a egy hallgatóra jutó fenntartási költségünk. Na most némi aggodalommal hallgattam a DJ Connect képviselőjét, hogy szerinte nincs jövője ennek a szakmának. Meg, hogy nincs költségvetésük, nincs pénz, és a szerződés is lejár jövő márciusban. És mi lesz 2017 márciusa után? Aggódott a kollega. A mi helyzetünk ö, sokkal jobb, hiszünk a jövőben, úgy érezzük, hogy a Euronews-hoz hasonlóan egyre több partnerségi megállapodással fogjuk terjeszteni hálózatunkat, megőrizve a missziós kötelezettségünket, és örömmel ruházunk be a bővülésbe, mi látjuk a jövőt, jónak látjuk a jövőbeli esélyeinket. Ez a görbe is mutatja, hogy hogyan fejlődött a cég. Ha már ennyi munkával egyre több hallgatóhoz eljutottunk, akkor kár lenne ezt ugye feladni. A Vajszettel is egyeztetünk arról, hogy, hogy szerződésünk lejárása után hogyan lépünk tovább, versenyeztetni akarjuk a finanszírozókat, mert igazolni tudjuk a Euronews-hoz hasonlóan a missziónk helyességét. Most a növekedési görbe közepénél tartunk, 2016 ezen a grafikonon ugye a közepén látható, 25 millió hallgatósággal. De úgy gondoljuk, hogy a következő fázisban egy kicsit bá tehetjük a modellünket, lealadhatjuk az eddigi beruházások eredményét. Ö, ö, még jelentősebb hallgatói létszámnövekedést várunk költségcsökkenés mellett. Ez gondolom önöknek is jó hír itt a Költségvetés Ellenőrző Bizottságban és tervén között szerepel ugye a még nem lefedett európai országok lefedése. Legalább még 40 millió hallgatót tudnánk szerezni, hogyha a modellt alkalmazzuk a növekedési modellünket. Sőt, az EU-n kívül is már most is hallgatnak minket, és szeretnénk, ha még többen hallgatnának minket. Köszönöm, hogy önök is meghallgattak. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch, ähm, Köszönöm szépen. Most még van kb. 15 percünk az eszmecserére. Az előadón hoz kérdéseket először természetesen Inez intézhet, parancsolja. Köszönöm szépen. Nos, nagyon érdekes volt valóban, amit hallottunk, különösen most, eh, amikor elég kritikus időket élünk. Egy kérdést szeretnék föltenni a bizottságnak. Láttam, hogy eh, változások történtek a bizottságnál annak érdekében, hogy a Euronews életképességét növeljék, szükség volt kapacitás vagy bővítésre. Mi sokat foglalkozunk az MFF-fel, és kérdezném, hogy ennek kapcsán foglalkoznak-e a Euronews finanszírozásnak a kérdésével. Hallottuk, hogy e, útjára indította a Euronews az African News-t. Itt ennek valamilyen európai kapcsolódása van. Most ugye a menekült válsággal nagyon sokat foglalkozunk. A Euronewsnak van farsi nyelvű és arab változata is. Most ehhez képest az African News-ban mi lesz a, a, a plusz, és mi lesz az európai kötődés. Ami az Euronetet illeti, a Rádiomárka és az Eszter Rádió a spanyol tagja ilyenek a hálózatnak, és ez elég különleges dolog, mert hát inkább szélső jobboldali adóról van itt szó. Nem tudom, hogy milyen alapon döntik el, hogy melyek azok az adók, akik majd az önök programjait sugározzák. Nekem is lesz néhány kérdésem. Itt tartsunk csak egy fordulót, ez megkönnyíti az életet. Én is a bizottsághoz intézem a kérdésemet miután a eh, Multimedia Action eh, után most az egyéb akciókra is elkészült a költségvetés, talán eh, tudna erről még néhány részletet elárulni. Itt van egy írott anyag, egy brosúra, Krétó biztos asszony készítette románul, 78 oldal, egy ilyen beszámoló jelentés. Biztos az, hogy 22 fotót tett ebbe bele, és ebből 19-en maga a biztos asszony látható. Hát ki finanszíroz ilyesmit? Ezt szeretném tudni. És hát tényleg túl sok pénzünk van, hogy ilyenekre költsük. Azt is megkérdezném, hogy ugye vannak itt még ínyenc falatok, hogy így fogalmazzak. Például az Arat egy német-francia kulturális csatorna, egyre inkább európai zálódott, aztán van egy lengyel nyelvű pilotprojekt. Érdekelne engem, hogy itt mi a terv. Amikor folyamatosan faragunk a költségvetésből, és nagyon nagy nyomás alatt van a költségvetés. Azt hiszem, talán jól tennénk, hogyha ezekben a kis költségvetési lehetőségen belül valami több hasznosabb eh, és jobban áttekinthető eh, dolgot csinálnánk. Az Euronewshoz is intéznék egy kérdést, hogyha most összeszámoljuk összesen 25 milliót kapnak a bizottságtól. Összesen mekkora a költségvetése a Euronews-nak, hogy mert hát, viszonyítani tudjuk, hogy akkor ebből mennyi az EU a bizottság által finanszírozott része. Az Euronetnél 6,1 milliót kap a, azt hiszem az Euronet az európai költségvetésből. Hogyha most nincs másnak kérdés, akkor talán a bizottságot kérem, és utána többiek kapnak szót. Thank you. Köszönöm szépen. A középtávú felülvizsgálat és a költségvetés tekintetében jelenleg nem tudok még választ adni. Lehet, hogy vannak más kompetensebb kollégák erre ennek a kérdések a megválaszolására. Amit biztosan tudunk, az az, hogy a multimédia Actions, a migráció is részét képezi ennek a borítéknak, tehát azt hiszem, hogy nagyon nagy a nyomás, nagyon sok prioritás van ezzel a költségvetési sorral kapcsolatban, úgyhogy egyelőre nem látjuk, hogy hogy fog mindez kinézni majd a félidős felülvizsgálat tekintetében. Ami a többi tevékenységünket illeti, én a Multimedia action belül finanszírozott tevékenységekről szóltam. Egy pán-európai perspektívában. Van egy kísérleti terv, amelyet az Európai Parlament kezdeményezésére az Európai Bizottság indított be, de ennek a hatásköre más. Itt az online televíziós tartalmak diverzifikációja a cél, és ez egy Európai Uniós, illetve egy Európai Parlamenti kezdeményezés, amely a lengyel nyelvű és olasz nyelvű első fázisban legalábbis diversifikációt illeti. Spanyolul és angolul is létezik ez, ez azonban nem a hírműsorokra vonatkozik, hanem a kulturális tartalmakra, tehát ez egy más tevékenységi körbe tartozik. Még több kérdést is feltettem. Um, Igen, például a bizottság közleményeivel kapcsolatban. Nos, hát ezt ne, ez nem fedi le azokat a költségvetési sorokat, amelyekről ma összpontosítottunk. Az Európai Bizottság különböző osztályai felelnek a különböző költségvetési sorok megvalósításáért. Tehát én nem tudok mindenkinek a nevében beszélni, nem tudom milyen más költségvetési sorok ból tudunk finanszírozni ilyen tevékenységeket, de az biztos, hogy ez a multimédia actionön túlmutat, annak a hatáskörén túl, túlmutat, ugyanis erre én részletekbe menő választattam, hogy mi az, amit mi finanszírozunk. Az elején miután önt meghallgattuk, én azt kérdeztem, hogy kaphatnánk egy áttekintést a DigiConnect többi finanszírozási tevékenységéről. Ha ezzel a témával foglalkozunk, talán jó lenne, hogyha nem csak ezzel a 25 millióval, hanem a többi tevékenységgel is foglalkoznánk. A kérdés az, hogy most mond nekünk erről valamit, vagy majd küld erről anyagot. Connecting, uh, regarding media, connecting... Ami a médiát illeti, az implementáció terén vannak parlamenti kísérleti tervek, amelyekre fogok tudni adni választ írásban, de ezek nem média jellegű projektek, hanem audiovizuális tartalmakra vonatkoznak, és ezen kívül pedig vannak olyan projektek is, amelyek a média pluralizmuson belül valósulnak meg. Ezt megint csak a Digi Connecten belül egy másik osztály intézi. de természetesen a további tevékenységekkel kapcsolatban írásban tudunk választ adni. Köszönöm szépen. Akkor Péter Szúr parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az Afrika news kapcsolatban. Nos, ennek a létrehozása a szervezetünk megújulásának jeleként is tekinthető. Szeretnénk szót adni az afrikai kontinensnek. Az Afrika News Afrikában is látható lesz, és Európában is. Tehát valószínűleg más perspektívából fogja megvizsgálni, például a migráns válságot, ez egy nagyon jó példa, ami azt mutatja, hogy talán egy másik szemszögből is be lehet mutatni ugyanazt a válsághelyzetet. Tehát megvizsgálhatjuk európai szemszögből ugyanazt a kérdést, de az biztos, hogy az African News másként fogja megközelíteni ezt a történetet. Ami a költségvetést illeti, az első adat 30 százalék, 25 média, 25 millió 80 millióból ez 30%-ot tesz ki. Ez az adat 40% volt 6 évvel ezelőtt. Az új üzleti tervben, amit az múlt hónapban mutattam be, az szerepel, hogy 20%-ra csökkentsük ezt a támogatást 2020-ra. Tehát szeretnénk a 40%-ról 20%-ra csökkenteni 5 éve alatt a Euronews támogatását, hogy igazi partnerségi viszonyt tudjunk kialakítani, és nem függési viszonyt. Ez volt a cél, és én magam vállaltam fel ennek a célnak a megvalósítását. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Sí, para contestarle a, a su pregunta. Eh,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 al número de partners y, de hecho, lo que necesitamos nosotros es precisamente un abanico amplio eh, de eh, partners de, de, de, de Euronet, de forma precisamente a tener una gran variedad, tanto pública y privada, en la red. The second question, which was uh, linked to the uh, budgets, uh, the 6.1 million euros yearly financed 100% of the action.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 azt tudjuk kimondani, hogy a Jura News nagyon specifikus piacán keresztül bizonyítható az, hogy a csökkenések oda vezetnek, hogy végül is lenullázzák az összes erőfeszítést. Köszönöm, Inez. Nem? Akar szólni? ugyanis most a két előadónk jelentéstevőn következik. Benedek, vagy pedig Ines kíván szólni először. Szeretnék nagy köszönetet mondani az előadásokért, az egész vitáért, az eszmecseréért. Továbbra is rendkívül aktuális ez a téma a változások miatt is. Azt hiszem, hogy a költségvetési vita kapcsán világosá vált az is, hogy itt van egy kommunikációs probléma, és egyszerűen jobban kell tudnunk kommunikálni, beszámolni az eredményeinkről. Nem tudjuk igazán, és ez nyilvánvalóvá vált kifelé, kommunikálni a, az eredményeket. Itt egyébként nem, persze nem egymás ellen akarunk játszani országokat, most spanyolokat, angolokat, németeket, hanem egy közös európai nyilvánosságnak akarunk szólni. Folytatjuk majd a az MFF félidős felülvizsgálatát, és ennek kapcsán az európai médiákkal is foglalkozunk. Szigorúbb, talán jobb jogszabályokra van szükség. A közérdekű bejelentők, a whistleblowerek védelme továbbra is nagyon fontos, ezért ehhez szükséges jogszabályt meg kell alkotni, és védeni kell az újságírók informátorait, forrá, forrásait is, és amennyire lehet pénzügyi támogatást kell adni, hogy meg lehessen védeni a, az informátorokat. És ennek a megfelelő jogalapját meg kell teremteni Európában. Benedek akkor parancsolj. Köszönöm. Ami a meghallgatás első részét illeti, azt hiszem, nagyon sok tájékoztatást kaptunk az oknyomozó újságíróktól, civil szervezetektől, elmondták, hogy szerintük mit kellene tenni, hogy jobban működjenek a demokratikus intézmények. Sok tanulságot levonhatunk arról is, hogy a döntéshozók, illetve az intézmények hogyan tudnak javítani a helyzeten. Például úgy, hogy robosztus eh, információszabadsági rendszereket eh, hoznak létre, a sajtószabadságban nagyon magas eh, standardokat valósítanak, meg védik a viszontlóereket, stb. De van egy nagyon lényeges, kulcsfontosságú eleme az oknyomozó újságírásnak, a finanszírozás. A legtöbb eh, vendégelődőnk eh, is említette ezt. Emlékeztetnék arra, hogy 2009-ben az Európai Parlament úgy döntött, hogy az Európai Unió költségvetésébe felvesz egy eh, sort, amiből az oknyomozó újságírás kellene támogatni, finanszírozni. Hát ez valahol ez a költségvetés sor eltűnt az Európai Bizottság labirintusában. De talán itt az ideje annak, hogy újra életet leheljünk ebbe a kezdeményezésbe újraindítsuk, mert az európai demokráciának szüksége van az oknyomozó újságírás kultúrájának a virágzására. Végül azt hiszem, hogy az oknyomozó újságírásnak köszönhetjük azt, hogy jobban megértjük azt, hogy hogyan is vezetnek, iránynak minket az EU-ban és a tagállamokban. Kicsit félrehúzza ez az újságírás a függönyt, hogy belátunk a színfalak mögé, hogy születnek meg ott a döntések. És hát bizony látunk piszkos dolgokat is a, a függöny mögött. Erre kétféleképpen lehet reagálni. Először úgy, hogy visszahúzzuk a függönyt, ne is lássunk semmit, mert gondolhatjuk azt, hogy esetleg nem is jó tudni ezekről a dolgokról, mert ezek alá állják, alássák az intézmények és a demokratikus rendszer hitelességét, és ugye a politika olyan, mint a kolbász, jobb nem tudni, hogy hogyan készül a kolbász, tehát ne, nem másszunk bele ebbe. Én személyesen viszont úgy gondolom, és erről ez személyes meggyőződésem, hogy a második megközelítés sokkal jobb. Azaz, hozzunk létre egy olyan rendszert, amire büszkék lehetünk. És kezdjük a színpadon bemutatni felhúzott függöny mellett azt a sót, amivel elégedettek lesznek az emberek, és ne döntsük el azt, ne rejtsük el azt, hogy hogyan születnek a döntések, hogyha jól születnek meg ezek. Köszönöm szépen, Köszönöm azt is, hogy eljöttek, elmondták a véleményüket. A média, multimédia finanszírozás kérdésével továbbra is foglalkozni fogunk, ebben biztosak lehetnek. Ezt most nem fenyegetésnek szántam. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek, lezárom most az ülést. Június 13-án 15 órakor lesz a következő ülésünk. Kellemes estét mindenkinek, viszontlátásra!